Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket először is egy bejelentés a koordinátorok üléséről. Primo punto affrontato dai coordinatori, la comunicazione delle dimissioni. Közlemény a, az Európai Medit kommentátorokról, Diaman Dúros úr, ombudsman beadta a lemondását október 1 hatállyal. Most keresünk az új ombudsmant, szeptemberre meg kell találni azért, hogy az új ombudsman október 1-én munkába tudjon állni. rendkívüli ülést tervezünk, amint csak lehet. A feltáró missziók kérdésével is foglalkoztunk, meg az utóbbi hónapokban voltak, és meghatároztuk a madridi missziót március 21-én, 22-én sikerült megállap megállapodni a programban. Görögországban május 28-31, ezt még pontosítani kell azon kollégákkal, akik már tettek is javaslatot. Várjuk, hogy meghatározás kapjon a lengyel misszió, amelyet újra megpróbálunk megszervezni. attól függően, hogy hogyan áll össze a delegáció. Szeptember 24-én közmeghallgatás lesz, ezt az AFKO szakbizottsággal együtt szervezzük a gazdasági pénzügyi válság hatásáról és a európai polgárról. Az AFKO és a PET illeti Ruenduma már körbejár, és várjuk a szakbizottság tagjainak jelentkezését. Mint ahogy az elhangzott, az, első, az előző ülésszakon egyes petíciók, amelyek a mellékletben megtalálhatók, és amelyeket nem elfogadhatónak ítéltünk, azon pontok alapján, amelyeket felhoztak és megvédett egy kollégánk, a titkárság új vizsgálatot végzett, és az úgy mond rossz bánásmód spanyol kórházakban újszülöttekkel kapcsolatban elfogadhatónak minősült petíció immáron. Felfüggesztjük a nemzeti igazságszolgáltatás ítéletének megszületéséig az eljárásunkat, ami a benes dekretumokat illeti. Ezzel kapcsolatban újabb információt kértünk, kaptunk a szlovák hatóságtól részletes tájékoztatást. A koordinátorok ezért úgy döntöttek, hogy újra napirendre tűzik, de a bizottság tagjai részvételével kizárólagosan, és az illető országok képviseletével, anélkül, hogy a, ö, ennél nagyobb közönség is részt vehetne. A dániai tényfeltáró ö, vizsgálódó ö, küldöttség programjáról is szó esett. A következő hetekben meg fogjuk határozni a programot. Ezen túl döntés született, hogy a következő szakbizottsági ülésre e, kerülnek, következő e, a következő kérdés az olaszországi kötelező gépjármű felelősség biztosítás. Tudnék, egy részletes jelentést kaptunk nemrég azon hatóságtól, amely a versenyre felügyel, és amely a szakbizottság kérdésére reagált. Itt tehát az állampolgárok kérésére válaszolunk. Végül pedig az elnökség kérte a következő ügyvizsgálatát. Kérjük, hogy csütörtökig kapjuk meg a Way Days-ről szóló jelentést. Az intézményen kívüli ülésekről van szó, ahol szintén releváns kérdésekről volt szó a mi szakbizottságunk szempontjából. Mással nem foglalkoztak a koordinátorok, ezért a koordinátorok ülésének a jegyzőkönyvét elfogadottnak lehet tekinteni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Annyit szeretnék mondani, hogy nagyon örülök, a koordinátorok határozatának a spanyol polgárok petíciójával kapcsolatban. Ami az úgynevezett gyermek rablásokkal foglalkozik a 1960-as, 70-es években. Ezen kívül azt kívánnám magamnak, hogy ezt a petíciót teljesen objektív módon kell elbírálni. A téma olyan, amilyen, és itt más az ok okozati összefüggés. Ilyen esetekben, amikor nem jutottak igazsághoz az áldozatok, vagy információkat sem kaptak, akkor ez az ügy nem zárható le a petíciós bizottságban. És halasztani sem szabad az ügyet, hiszen itt alapvető emberi jogok sérültek. Azon esetekben, amelyek már eljárás alatt vannak, természetesen ki kell várni az érintett bíróság határozatát. Amennyiben az információkat tartották vissza, vagy nem szolgáltattak igazságot, ezekkel az esetekkel a petíciós bizottságnak kell foglalkoznia. Szeretném az egyes eseteket objektíven megvizsgálni. Köszönöm szépen, valószínűleg így fogunk eljárni, kedves kolléga úr. Akkor ezzel áttérünk a környezetvédelmi hatástanulmányjal, és most a összefüggő petíció az előadója szó. Köszönöm szépen! elnök asszony, tisztelt kollégák! Erről a témáról már két eszmecserét tartottunk. Remélem, hogy mindenki látta a releváns módosítókat. Ezeket a módosítókat eh, pedig eh, megfogadtam saját kezdeményezésemmel összhangban. Azonban én a jelentésemben megpróbálom védeni a környezetet és a közegészség ügyet. Ez igazából csak azt szeretné jelezni, hogy nem első alkalomról van szó. Itt most a módosítókat csoportosítanám. Azonban vannak olyan módosítók, amelyeket egyenként kell elbírálnunk. Néhány módosító az Orhuszi egyezménnyel foglalkozik, itt információs és konzultációs jogokról van szó, tehát hogy a közvéleményt informálni kell. Ez az egyik módosító csoport, a második módosító csoport. Ez részben a határokon átnyúló környezetszennyezéssel foglalkozik. Ezt számos kolléga megemlítette itt a bizottságunkban és itt az ESPOI egyezményre utalok, ahol a nagy infrastruktúrális projektekről van szó. Ezeknek lehet határokon átnyúló negatív hatása. Két módosító foglalkozik ezzel. A kollégák legtöbbje a korábbi eszmecserék alapján kételkedik abban, hogy egyáltalán lehetséges-e itt sürgősségi eljárásokat kezdeményezni. Én fenntartanám azt a lehetőséget, hogy legyen eh, egy derogáció, legyen egy kivétel a sürgőségi esetek tekintetében. Hogy eh, ne lehessen visszaélni a derogációval. Más szóval, hogyha tényleg eh, vészhelyzetről van szó, akkor lehessen derogációt alkalmazni. A bizottságot arra kértük, hogy határozza meg, hogy mik azok a különleges helyzetek, ahol sürgősségi derogációt lehet alkalmazni. És itt egy környezetvédelmi hatástanulmányt alkalmazhatunk. A negyedik módosítócsoport olyan módosítókkal foglalkozik, amelyek úgy szintén a derogációkra tartatnak idén. Tehát vannak bizonyos projektek, amelyek környezetszennyezéssel járnak, és nemzeti hatáskörbe tartoznak, amelyeknek nincsen határokon átnyúló jellege. Hangsúlyozom, hogy itt standard eljárást fogunk alkalmazni. Az ötödik módosító csoport azzal foglalkozik, hogy legyen hat új fogalom meghatározás a biodiverzitásról, rekultivációról, és így tovább. Tehát itt különféle büntetésekről, különféle szankciókról is szó van. Hetes pont, ide olyan módosítók tartoznak, amelyek célja az, hogy tisztázzák azt a helyzetet, hogy ki felelős egy adott helyzetben, és ki a felelős a hatástanulmányért. Hogyan garantálható az objektivitás és a semlegesség? Ez egy nagyon jó kiegészítés annak az érdekében, hogy megfigyelés alatt tartsuk a folyamatot. Itt a polgárok megjegyzéseire, jelentéseire is számítunk. Ez pedig azt jelenti, hogy például infrastruktúrális építkezések alatt vizsgáljuk meg a környezetre gyakorolt hatásokat. Ezen kívül vannak mellékletek az irányelvhez. Itt pedig utalnék a földgáz és a palagáz területére is. A palagáz egy viszonylag új terület. És úgy gondolom, hogy ezek a módosítók elégségesek. Köszönöm. Üdvözlöm Canóni urat, aki jelen van a szakbizottságunkban, és a Környezetvédelmi Bizottságban, az Envi-ben előadója a témának. Most átadom a szót az Európai Bizottságnak. Thank you, Madam Chairman. Good afternoon, everybody. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Köszönjük a képviselőnek ezen javasolt módosítókat. Mivel minden javasolt módosítót nem tudok most átvenni, három kategóriába sorolnám ezeket. Azokba az első kategória azon módosítók, amelyeket üdvözölünk, a monitoring és a ö, korrektív fellépés, valamint a mellékletek javítása, valamint a, az Orhuszi Egyezmény és, a, és az ESPO bevonása, és hogy pontosabban figyelembe kell venni mindkét egyezmény követelményeit, annak ellenére, hogy ezek az EU joganyag részét képezik, és ezért nem kell ezeket megismételni. Ami a határon átnyúló hatásokat és a határon átnyúló hatással rendelkező projekteket illeti, ezekkel elviekben egyetértünk, és azzal is, hogy a jelentéstétellel kapcsolatban a képviselő úr elfogadta, hogy a javaslatban bennmaradjanak az erre vonatkozó szövegek. A második kategória az, ahol elviekben egyetértünk, de további ö, pontosításokra lesz vagy lehet szükség. Ez a preambulumpontokra vonatkozik, mivel nem szeretnénk megismételni azon preambulumpontokat, amelyek már a kodifikált irányelvben megtalálhatóak, amelyet a mi javaslatunk módosít. Különben így kettősségek lennének a szövegben. Tehát csak azokról beszélünk, amelyekre azért van szükség, hogy a módosító javaslatokban található részekre utalnak, azokat kellene módosítanunk. Ami pedig a definíciókat, a fogalom meghatározásokat illeti, nos, az az aggályunk ezzel kapcsolatban, hogy ha csak néhány dologra veszünk be a szövegbe fogalom meghatározást, más fogalmakra nem, akkor az problémás lehet. Valóban úgy gondoljuk, hogy ha szükség van arra, hogy ilyen definíciót meghatározzunk, akkor jobb lenne, hogyha ezen definíció a szövegtörzsbe kerülne. A harmadik kategória pedig azon módosítóké, amelyekkel kapcsolatban negatív a véleményünk. A büntetésekre és a szankciókra gondolok, különösen azokra, amelyek az akreditált szakértők tevékenységéhez kapcsolódnak. Egyetértünk, hogy az akreditált szakértőknek függetleneknek kell lenniük, éppen ezért el tudjuk fogadni azt a módosítót, amely a függetlenségükre és az akreditált szakértő objektivitására vonatkozik de hogy ezen tevékenységet és függetlenséget szankciókhoz, büntetésekhez kössük, az már túlmegy a javaslat hatáján és jogi alapján, hiszen a Lisszaboni alapszerződésben specifikus jogalapot alkalmaznak a szankciókra és büntetésekre, amelyet nem használunk ebben a javaslatban. Másodszorban pedig van egy irányelv a környezetvédelmi öm, bűncselekményekre vonatkozó irányelv, amire nem hivatkoztak, de bizonyos esetben ezt is lehet alkalmazni. A következő módosító csoport olyan cikkekre vonatkozik, amelyek a mi felülvizsgálati javaslatunk nem fed le. Tehát mi ezen cikkekhez nem nyúlunk hozzá, ezen cikkekről eddig nem beszéltünk a munkacsoportban, a tanácsnál. Példa, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezések a 11. cikk és a palagász kérdése. Természetesen, hogyha a jövőbeni tárgyalások fényében megállapodás születne az intézmények között, akkor mi figyelembe vennénk, hogy hogyan lehetne ezt lehetségesen figyelembe venni. De nem foglalunk állást ezzel kapcsolatban. ami azon projektekre vonatkozó rendelkezéseket illeti, amelyeket a nemzeti jogszabályok lehetővé tesznek egy nemzeti jogalkotói eljáráson belül, nem bármely nemzeti jogalkotói eljáráson belül, hanem olyan jogalkotási eljárásról van szó, amely értékelésre épül, tehát ez a 17-es módosító. Nem tudjuk ezt a módosítót elfogadni. Annyit szeretnék elmondani, hogy ezt a lehetőséget már az Orhus Egyezmény is tartalmazza, éppen ezért ez az EU, aki részét képezi. Tehát itt úgy módosítanánk egy rendelkezést olyan irányba, amely már megtalálható az EU joganyagában. Ezen kívül a gyakorlat is azt mutatja, hogy ezt a rendelkezést, ezt az intézkedést csak kivételes jelleggel alkalmazzák. Mostanáig a tapasztalat azt mutatja, hogy nem volt végrehajtás, vagy semmilyen probléma ezzel kapcsolatban. Ennyit akartam most mondani. Köszönöm szépen. Grazie a lei, l'onorevole Bellier. Köszönöm, Belli úr. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő munkájáért. A ö, egyes köz- és magánprojektek hatásával kapcsolatban. Ezzel a véleménnyel kapcsolatban az ENVI szakbizottság is fejezett ki véleményt, ennek én vagyok az árnyék jelentés tevője. Hogyha eznek nem lenne problémás aspektusa, akkor most nem e arról vitatkoznánk, hogyan lehet módosítani, hogyan lehet jobban alkalmazni az Európai Unió területén. Szeretnék visszatérni arra, hogy az Envi szakbizottság milyen munkát végez. Most konszenzus kezd kialakulni az envi részéről. A ö, módosítás, ahogy ez most alakul, úgy tűnik, hogy a hiányosságokat pótolja az irányelvben. A végrehajtásban és a hatályban módosítani kell a, mód a mellékleteket, a küszöböket pontosabban megállapítani, illetve a projektek feldarabolásának eseteit, alternatív megoldásokat is kell találni, illetve az igazságszolgáltatáshoz férést megkönnyíteni a PETI szakbizottság munkája éppen ez irányba mutat. A mi szakbizottságunk jogosan fog hozzájárulni, indokoltan fog hozzájárulni ehhez a munkához. Ennek az alapja az lesz, hogy a Peti Szakbizottság sok hasonló esetet ismert meg. Infrastruktúrális, közúti, repülőtéri projektek tapasztalata van mögöttünk. Ezt látni fogjuk ma délután is, hogy mekkora tapasztalatot sikerült gyűjteni a ö, zöldek frakciának nevében a 48-as módosítóra szeretném felhívni a figyelmet. Szerintem ezt mindenképpen kell támogatni a Peti Szakbizottság tagjainak. Ez a ö, nem konvencionális ö, gáz ö, kitermeléssel kapcsolatos, illetve szénkitermeléssel, palaolaj kitermeléssel. Ö, palagáz kitermeléssel. Ö, a, ö, biodiverzitás fenntartása is fontos szempont. A környezetre gyakorolt hatás is fontos. Ezt az egyes mellékletben szabályozni kell, azért, hogy tudjuk, hogy megfelelően figyelembe vették a hatástanulmányt a döntés előtt. Köszönöm. Merci. Köszönöm kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a módosítókat, és szeretném elmondani, hogy a hatástanulmányok tekintetében három különféle követelménynek kell, hogy megfeleljen ez az irányelv. Az egyik, hogy a környezet védelemben részesüljön, amikor új projektről van szó. Másodszorban be kell vonni az érintetteket, és csökkenteni kell a bürokráciát az európai vállalatok számára. Így üdvözlöm a bizottság javaslatát, hogy az érintetteket jobban bevonja a projekttervezésbe. Azonban, hogy a bürokrácia az egyetlen módszer, hogy a vállalatok beszámoltathatók legyenek, szerintem tévedés. Már többször bebizonyosodott, hogy ajánlások, jelentések nem garantálják azt, hogy a vállalatok teljes mértékben betartják a kötelezettségeiket. Mindenképpen ki kell dolgoznunk valamilyen rendszert, hogy a screeninget hogyan tudjuk sikeresen elvégezni a vállalatok esetében. Eléggé problematikus ez a dolog. Ez azt jelenti, hogy az átvilágítás több lenne, mint egy hatástanulmány. És pedig lenne egy előzetes projektvizsgálat. Már ebben a fázisban be lehet mutatni, hogy milyen elképzelhető környezetszennyezése jár egy projekt. Nem szabad elfelejtenünk, hogy itt a jogszabályok át is fedhetik egymást. Tehát szerintem a már meglévő kibocsátásokat az ETS alapján ne számoljuk bele még egyszer környezetszennyezésnek. Fontos az, hogy projektalternatívákat is tartalmazon a környezetvédelmi jelentés. Ez viszont további fáradozásokat jelent. Alapvetően arra kérjük a vállalatokat, hogy mutassanak be alternatívákat, amelyek kevesebb környezetszennyezéssel járnak. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ezeket a projekteket pontosan meg kellene tervezni. Hiszen ez pénzbe is kerül, és időbe is kerül. Mindenképpen rugalmasnak kell maradnunk. És Huntis úrral számos tekintetben nem érthetünk egyet. Mondok néhány példát, itt szigorúbb szabályokat követel, további szankciókat, további büntetéseket. Vagy pedig eh, különleges derogációkról is szól, amelyek a nemzeti jogalkotás, nemzeti törvények alapján adhatók meg. Meg kell nézni, hogy eh, az elmúlt évtizedekben mit ért el a szankciók, büntetések rendszere. Nem érte el azt, hogy a vállalatok jobban feleljenek meg a környezetvédelmi előírásoknak. Szerintem az a legfontosabb, hogy különböző modelleket mutassanak be, és várom az elkövetkezendő eszmecseréket. Köszönöm. Köszönöm, Bostinár úr. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, azzal kezdeném, hogy boldog vagyok Huntis úr javaslata miatt hiszen az ő hozzájárulása mutatja meg, hogy mennyire fontos a PETI bizottság számára az, hogy komolyan veszük az emberek agályait. Nagyon sok petíció foglalkozik a törvény és a jog szegésekkel. Az összes tagállamban, nem néhány tagállamban, az összes tagállamban a legfejlettebbektől a legkevésbé fejlettebbekig, eh, akik 2004 és 2007-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz. Mindenképpen legyenek módosítók, amelyek azt a célt szolgálják, hogy eh, megoldjuk azokat a problémákat, amelyekkel az európai polgárok és közösségek szembesülnek. Ezzel a témával azonnal megfelelő módon foglalkozni kell. Fontos például a hatástanulmány semlegessége. Nagyon lényeges, hogy objektív, semleges hatástanulmány legyen. Ezt nagyon üdvözlöm Hunti szúr részéről. Másodszorban pedig fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy amíg megvan az Orhuszi és az Eszpói egyezmény, akkor a, visszautalnék a saját példámra, a román-magyar vitára, a Verespataki projektre. És ez a Verespataki projekt olyan volt, hogy egyszerűen Románia nem volt hajlandó a magyar félnek átadni az információkat azzal az érvel, hogy na és akkor mi van. Tehát az új irányelv alapján ilyen nem szabad, hogy előforduljon. Meg kell oldani azt a problémát is, hogy milyen stratégiai környezetvédelmi hatástanulmány legyen, és hogyan kerül ez gyakorlati alkalmazásra. Hiszen az ENVI főigazgatóság részéről, és azt halljuk, hogy a szalámi taktika érvényesül. Mindenhol, az egész Európai Unióban szalámi taktikát alkalmaznak az érintett állatok. Ezt le kell állítanunk. És amennyiben ott vannak már a káros hatások, akkor túl késő. És csak is egy stratégiai környezetvédelmi hatástanulmány garantálhatja azt, hogy nem lépik túl a határt. Az Európai Geológiai Társaságnak tartottam előadást, és eh, itt a 27, eh, illetve a 28 tagállam eseteit vázolták. És elmondták a geológusok, hogy a rendelet előkészítése alatt rengeteg érintettet befogtak, kivéve az Európai Geológiai Társaságot. Most pedig üzenem az Európai Parlamentnek, hogy a geológiai dimenzió is nagyon lényeges a környezetvédelmi hatástanulmányban, hiszen nyilvánvaló, hogy energiaügyi projektek, bányaügyi projektek mind-mind összefüggenek a geológiával, és nagyon lényeges, hogy geológiai tekintetben is legyen környezetvédelmi hatástanulmány a jövőben. hiszen itt objektív tudósok vannak ebben a társaságban, és a véleményüket pedig mindenképpen figyelembe kell venni. Szerintem parlamentként kötelességünk, hogy az Európai Bizottsághoz is eljuttassuk hangjukat. Köszönöm. Q, Mrs. Zanoka. Köszönöm, Zanoka asszony. Elnézést, azt hiszem, hogy én fogok most beszélni. Ő majd legközelebb akar hozzászólni. Countess úr, szeretné ezt lezárni? Köszönöm, elnök asszony. Tehát itt előzetes véleményekről van szó. Szeretném megköszönni a kollégáknak az elhangzott véleményeket. Következőképpen tudom ezeket összefoglalni nagyon röviden. Először is emlékeztetnék rá, hogy egy olyan irányelvel foglalkozunk, amely a környezeti hatásokat vizsgálja. Rendkívül fontos eszközről van szó, amelynek az a célja, hogy a környezetet védje, és ezt így is kell hagyni. Második pont. A bizottság által javasolt módosítás, amelyet mi magunk is átveszünk, figyelembe kell vegye, hogy hatékonyabban lehessen végrehajtani, és magát az irányelv rendelkezéseit is figyelembe kell, hogy vegye. A harmadik elem. A bizottság és mi magunk is azt állapítottuk meg, hogy a nem megfelelő végrehajtás után problémák adódtak, és erre éveken keresztül hivatkoztunk. Ugyanakkor, és ezt elmondtam a bevezetőmben is, az irányelv módosítója ilyen nehéz időszakban, mint a mai, a recesszió és a gazdasági válság időszakában, kiváltja azt az igényt, hogy a növekedés legyen az első számú prioritás azért, hogy a recesszióból ki lehessen kerülni. Ez az első számú célkitűzés, és így a környezetvédelem csak másodszorban lehet érvényes, és éppen ezért nagyon oda kell figyelni a szakbizottságunknak erre a kérdésre. Ezt nem akarom tovább részletezni. Negyedik pont. Elhangzott, és köszönöm a bizottság képviselőjének, hogy ilyen kedvesen szólt. Azt hiszem, sőt biztos vagyok abban, hiszen az NV szakbizottsággal beszéltünk erről, hogy egy irányelv módosítóról van itt szó, tehát nem a bizottság által elhangzottakra nyújtunk be módosítót. Nekünk szabad jogunk, és hatáskörünkbe tartozik, hogy saját elgondolásaink alapján nyújtsunk be módosítókat. A parlament jogalkotói munkája és a Peti Szakbizottság parlamenti munkája Eh, ebben áll. És én ehhez a, ezzel a jogommal éltem, amikor javasoltam valamit, amit a bizottság nem javasolt, és ez rendkívül fontos azért, hogy a jogalkotói egyensúly kialakulhasson, és az intézmények közötti egyensúly kialakulhasson az európai integrációban. Nos, pontosabban, ami a kérdéseket illeti ami a kivételt és a sürgősségi jelleget illeti, emlékeztetnék rá, hogy ez így van, és én lehet, hogy most nagyon részletesen fogalmazok. Meg kell néznünk, hogy hol voltak mentességes, mentességek és kivételek, és hogy vannak-e ezen mentességekre, kivételekre megfelelő okok. Ami pedig a büntetéseket illeti. Lenne egy rövid megjegyzésem, általános megjegyzésem erre. A mostani légkörben, amikor az európai intézményekben megnézzük, hogy mi is a helyzet. A szankciókat és a büntetéseket egész tagállamokra rólják ki, mert valamilyen mutatónak nem felelnek meg. Miért félünk mi attól, hogy szigorúan lépjünk fel, hogyha a szakértők nem felelnek meg a feltételeknek? Ha már egyszer egy ilyen szankció és büntetés rendszert bevezettünk, és mivel ez felmerült ez a kérdés, én szeretném kiemelni, hogy fontos, hogy szigorúan járjunk el olyan személyek ellenében, akik nem védik a környezetet, vagy károsítják a környezetet. Ami pedig a nemzeti jogszabályok alá tartozó területeket illeti. Nos, nézzük meg, hogy mi történik ma Görögországban, a valóságban iszonyú ö, dolgokat tesznek környezetvédelmi szempontból, és hát ö, tisztelt kollégák, tartok tőle, hogy ö, egészen ö, sürgőségi jellegű okok miatt nagyon komoly hibákat vétenek. A szakbizottságunk azt gondolom, hogy kollektív munkát végez, és ez megfelel a saját küldetésének, hiszen nagyon sok petíciót nyújtanak be ezen a területen. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Szeretném önöket értesíteni, hogy ami ezt a témát illeti, erről április 24-én fogunk beszélni. Május 7 ig lehet a módosítókat benyújtani. A módosítókat május 27-28-án vizsgáljuk meg, és utána június 19-én fogunk szavazni róla. A következő napi rendi ponthoz jutottunk. A módosított napi rend alapján ez a 14-es napi rendi pont. Itt három petícióról van szó. Az ASZIPA és a SZEDPA nevében benyújtott petícióról van szó, a Notre-Dame-des-Landes területére tervezett repülőtér kapcsán. Alain Moustier, francia állampolgár, az Assipran nevében ugyanezen témában nyújtott be petíciót, valamint Bruno Janté is, a France Nature Environnement nevében, megint csak ugyanerre a témára vonatkozóan. Négy aláírója van ezen petíciónak, akik itt vannak, és azért jöttek el, hogy bemutassák ezen petíció témáját, kérem, hogy a, az időt tartsák be, a felszólalási időt, azért, hogy lezárhassuk a vitát. Tehát kérem, mindenki 5 percben szóljon hozzá. Először is François Versernek adom meg a szót. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak, elnök asszony, hadd mutatkozzunk be önök előtt 40 ezer polgár nevében, 1200 választott képviselő nevében a társadalom tág körét képviseljük. Egy új, nagy közeli repülőtér ellen kívánunk fellépni. Notre-Dame de Land 90 környéke 98%-ban nedves terület, tejtermelő vidék, amelyet teljesen destruktúrálna ez a, az új létesítmény 1650 hektáron. Mezőgazdász vagyok az illető területen, és sikerült ehhez a nedves vidékhez alkalmazódnunk, tejiparral foglalkozunk, minden mezőgazdász szövetség amiatt panaszkodik, hogy földeket vesztünk a megyénkben. 15 gazdaság eltűnne, és közvetve 500 munkahely. A katonai jelenlétet nagyon rosszul éljük meg, most már fél éve, és a projektvezető megpróbál bennünket a távozásra bírni. Zaklatnak. A mezőgazdaság mezőgazdászok helyszínen akarnak maradni, az állataikkal foglalkozni, és megakadályozni, hogy megszűnjék ott a mezőgazdaság. A mezőgazdaságnak van jövője, és munkahelyeket tud teremteni. Számunkra ez a projekt ellentmond több ponton is az európai szabályozásnak a lakóhelyek, a fajok és a nedves területek védelmének is ellentmond. Csak 2012-ben foglalkoztak a vízzel szóló törvényel ezzel kapcsolatban, pedig már 2003 és 2008 is megvolt a megfelelő törvény. A francia kormány ragaszkodik ehhez a helyszínhez 1900 73-as kezdeményezés óta sohasem javasolt alternatív megoldást, azért, hogy kompenzálja a természetes térség megszüntetését, a víztörvény alap elemeinek is ellentmond. A finanszírozásban jelentős közpénzek is vannak mi is egy tanulmányt végeztettünk egy holland független irodával, és azt kimondja, hogy a kezdő tanulmány hazugságokat is vagy hibákat tartalmaz. Az eredeti programhoz alig hasonlít a jelenlegi program, két leszállópálya pedig egy is elég lenne. 4,5 millió repülőtér. Most nem lesz vasúti összekötetés, talán, talán soha nem lesz, illetve tízezer parkolóhely lesz. Ez óriási pazarlás. A jelenlegi nemzetközi repülőteret lehet optimalizálni és nagyobbítani vonattal és villamossal megközelíthető. Ez nem hatna kedvezőtlenül a környezetre, tehát létezik alternatíva, hihető és olcsóbb. Szeretnénk végül elmondani, hogy sürgősség van, mert a projektvezető visszafolyhatatlan helyzetet akar teremteni. A következő napokban elkér, elkezdi a munkát, még ezen a télen a házak rombolását folytatja katonai védelem alatt folytatja a régészeti feltárást. Nem szabad a mezőgazdaságot felszámolni, a bratányi patakokat meg kell tartani, és nem csak szavakban kell a biológiai sokféleséget fel fenntartani. Kérem személyesen nézzék meg Notre Dame de Landot és a jelenlegi repülőteret Nantes Atlantic névem. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Alan Mustia. Madame Madame euh, la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Köszönöm, Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, és tisztelt petíciót benyújtók. Köszönjük, hogy twelve december 21-én beadott petciónkat értékelik és foglalkoznak vele. A non repülőtér és a notre dame de landes területére tervezett repülőtér kérdésében. Ez Franciaország nyugati részét érinti. Franciaország nyugati részén nem működik a prezentáció. Elnézést. Jobb lenne, hogyha a PowerPointot sikerülne megnyitni, értelmezhetőbb lenne, amit mondok.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 Euh, madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Egyből rá is térhetünk a következő lapra. Igen, itt járunk. Tehát Franciaország nyugati része egy periférikus terület, 8 millióan lakják, az európai hálózatoktól ez távol esik, mint látható a diaporámán is. És nincsen összekötve a nagysebességű vasútvonalakhoz, hálózathoz, és még, inkább, még kevésbé Kelet-Európával van kapcsolatban. Nant-Atlantik légiközlekedési, légiközlekedése háromszorosára nőtt az elmúlt húsz évben. Nos, három évvel járunk előre a közérdekű nyilatkozathoz képest, és 1 millió plusz utast várnak 2030-ig. Nos, a városon belül, ahol már 42 ezren szenvednek az ajártalmaktól, őrültség lenne. Az észak-déli tengelye ahol ö, Nant belvárosa felett kellene alacsony magasságban átrepülni, ez a Natura 2000-es irányelveknek nem felel meg mivel egy horizontális pályára lenne szükség, sokkal megfelelőbb lenne egy kelet-nyugat irányú pálya kialakítása. Nos, ezen transfer nem járna a mezőgazdasági tevékenység felszámolásával, hiszen a gazdák 75%-a baráti alapon megállapodott a területek eladásával és 5 kilométeren belül talált új területet, és 5 új gazda pedig az érintett terület közelébe költözik. Ami a környezetvédelmi hatást illeti, azon túlmenően, hogy a területnek csak a 10%, a lesz beépített, tehát 160 hektár, és a környezeti és mezőgazdasági területekkel kapcsolatban egy 19 ezer hektáros területet hoztak létre, és a helyi vízgazdálkodási egyesület, a környezetvédelmi egyesület és a nyilvános vizsgálati hatóságok is pozitív véleményt fogalmaztak meg, ami pedig az agró környezetvédelmi intézkedéseket illeti, ezzel kapcsolatban komoly tervek vannak, és egyeztetések folynak, és megfelelnek az ilyen jellegű terveknek. 41 millió euró, tehát a platform költségének 10%-át szánták erre. Ez tehát szerintünk egy példaértékű projekt környezetvédelmi szempontból, és tiszteletben tartja a jogállam szabályait, hiszen az összes igazság, bírósági döntés ezt ö, erősíti meg, mind elutasította a két ö, ellenző egyesület érveléseit. A jelentést az 1999-es törvénybe is bevették, egy környezetvédő miniszter vezetésével. 2003-ban nyilvános vitát tartottak, ahol az ellenzők kaptak leginkább szót. A transfert a Grönel 2009. augusztus 3-án megerősítette, és kimondja, hogy az új repülőterek létrehozását korlátozzuk a közlekedés áthelyezésére. Nos, a Nanti repülőtér áthelyezését pont ezen okból hagyták jóvá. Egy igen nehéz gazdasági és társadalmi helyzetben nagyon fontos ez a projekt, hiszen létrehozza 3000, hiszen 3000 munkahelyet hoz létre, 4,5 millió munkaórát, egy olyan térségben, ahol két Airbus üzem található, és ezért nagymértékben függünk a légi közlekedési iparáktól. És hogyha megnézzük, hogy hosszú távon milyen hatásai lesznek ezen projektnek, itt a következő 50 évről beszélünk itt a térségben, így plusz másfél millió lakost várhatunk 2040-ig ezen a területen. És nagyon fontos, hogy Svédország vagy Ausztria lakosságához hasonló méretekről van szó. Jobb-e, hogyha magunkba fordulunk, és úgy gondoljuk, hogy csökkenni fog a légiforgalom, annak ellenére, hogy minden szakértő és az Airbus és általában a légiközlekedési szakértők ennek az ellenkezőjét gondolják. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy kiegyensúlyozott környezetvédelmi szempontból is példaértékű projekt, amely észszerűen illusztrálja a projekt technikai karak- tulajdonságait. Ezen kívül, hogyha megnézzük az utasra jutó energiafogyasztást, akkor az harmadannyi, mint a mostani Nanti repülőtéren. 2013 az európai polgárok éve az európai választások előtt. Az Európai Unió alapító atyainak az volt a célja, hogy olyan Európét alakítjanak ki, akik a terület fejlődését támogatják, nem pedig szankciókat akarnak kiosztani. Ami Nyugat-Franciaország Európához való csatolását illeti ezen területtel, úgy gondoljuk, hogy ezen reptéri transfer rendkívül fontos prioritásnak számít. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Bruno Genti úr kap szót. C'est amusant parce qu'il faisait que de sourire tout à l'heure, il ne veut plus sourire. On va prendre le pouvoir. Hop. Euh, Madame la Présidente. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy fogadnak bennünket. Jean, Bruno Zsanti vagyok, a Francia Természetvédő Egyesületek Szövetségének elnök a France Environnement a elnöke vagyok. A petíciónkat jöttem megvédeni. Öt másik egyesülettel együtt ö, nyújtottuk be, ebből négy tagja a France Environnementnak. A France Nature Environnementnak 800 ezer tagja van, de a kérelem benyújtói nevében is beszélek. Miről is van szó? Ez a projekt azt akarja, hogy egy létező létesítmény helyett új ö, legyen, új repülőtér legyen. 1200 hektárról van szó jelenleg, ö, nagy nedves területről, a loire Villen vidékén, ahol nagy a biológiai sokszínűség. A francia kormány ö, a központi célja a terület védelem, már pedig ez a projekt pontosan ellene szól. A petíciót azért nyújtottuk be, hogy a jogi problémákra felhúzzuk, felhívjuk a szüzet. Roma Korsar jogász részletezni fogja a problematikus pontokat, hogy mely európai irányelvekről van szó azzal fejezném be, hogy ö, sürgősen kell reagálnunk, de még idő van reagálni. Ö, jöjjenek, ö, európai polgárak vagyunk, kedves képviselők, jöjjenek el, nézzék meg a le, jelenlegi m, mm, repülőteret Notre Dame de Landban. Hat problematikus pontot sikerült találni a, az európai jogszabályokkal kapcsolatban. Kettő, a projektekkel és programokkal foglalkozó szabályjal kapcsolatos. Ez egy program a 2001-es irányelv szerint a környezeti értékelés fragmentált volt időben. 2003-ban volt közmeghallgatás, 2006-ban kisajátítás, és csak 2012-ben vizsgálták a nedves terület megszüntetésének hatásait, olyan területét, ahol ritka fajok vannak sehol sem sikerült alternatíva felajánlását elérni. A védett fajokkal kapcsolatos döntésben nem vonták be a közvéleményt a madár és lakóhely irányelveknek is ellentmond a mostani projekt. A biológiai sokszínűséggel kapcsolatban nem győztek meg bennünket arról, hogy nincs jobb alternatíva a megoldások csak a munkálatok idejére érvényesek, és fenntarthatóságot nem biztosítanak ami a nedves terület fenntartását illeti, ez fensíkon feltételezik, pedig ez nem fenség, hanem vízgyűjtő terület felső szakasza. Nem egyeztethető össze a Stage Loire-Bretagne projekttel, amely jelenleg fut, a kompenzáló intézkedések a vízzel kapcsolatban sem fenntarthatóak, akár csak a madarakkal kapcsolatban is elégtelenek néhány fotót engedjenek meg, természetvédők készítették, mocsarak vannak a területen, illetve utak és extenzív mezőgazdaságot folytatnak itt a gazdák azzal fejezem be, hogy hat európai irányelvnek szól ellen a projekt, és főleg attól tartunk, hogy nem sokára elkezdik a munkálatokat, anélkül, hogy a védett fajok további védelméről intézkedtek volna. Köszönöm. Marie-Claude Blin a bizottság nevében. Köszönöm, elnök asszony. Valóban a végrehajtó bizottság nevében szeretném kiemelni, hogy valóban ezen kérdés az előző pontban felmerült problémához tartozik. A környezetvédelmi hatás tanulmányokra vonatkozó irányelv felülvizsgálatához tartozik. Köszönjük az a petíció benyújtóinak, hogy bemutatták nekünk ezt a kérdést. Két európai jogi területre vonatkoznak ezek, egyrészt a környezetvédelmi jogok, másrészt pedig az állami támogatások kérdéséhez. A bizottság ma az Európai Parlamentben úgy gondolja, hogy az, hogy ide meghívtak minket, ez jó lehetőséget ad nekünk arra, hogy a helyszíni információkat ki tudjuk egészíteni, amelyeket sikerült a helyszínen begyűjteni, és ez lenne az utolsó bevezető jellegű megjegyzésem. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a bizottságon belül, a szolgálatainkon belül hol is jár ez az ügy. Ezzel az ügyjel az önök szakbizottsága elé kerülő petíció keretein belül foglalkozunk, és ennek következtében Franciaországhoz eljutattunk egy kérést idén januárban, Elnézést, hogy ilyen szakzsargonokat használok. Egy EU pilot mechanizmuson belül, tehát ez egy információ csere mechanizmus, egy kereszt információ keresztezése a tagállammal, és ezen mechanizmuson belül elképzelhetőnek tartjuk, hogy potenciálisan az európai jogot megsértik. Tehát ezt a kérdést feltettük. Ezen kérdésre várjuk a választ. Egyelőre a határidőn belül vagyunk, amelyen belül a francia hatóságoknak kell válaszolniuk az ENVI főigazgatóságnak. Tehát feljegyeztük az imént elhangzott előadásokat, és köszönjük a petíció benyújtóinak, hogy ezt előadták. Ebben önök megegyeznek a mi elemzésünkkel a bizottságon belül ezen problémakörrel kapcsolatban, és ez úgy gondoljuk, hogy egyrészt a hatástanulmány mechanizmusához tartoznak, a PLOY program és a projekt irányelv és a öm, növény- és állatfajok és ö, élő helyek védelmére vonatkozó irányelv ez is kapcsolatos ez a terület, és a madárvédelmi irányelv is érintett, hiszen ilyen jellegű kérdések is felmerülnek. Úgy gondoljuk viszont, hogy egyelőre túlságosan korai lenne ennél részletesebben kifejteni az álláspontunkat, hiszen a védelemhez való jog, talán egy kicsit ez túlzó kifejezés, szintén ö, fontos, hogy ö, meglegyen, és garantáljuk ezt a francia hatóságoknak, és várjuk, hogy a francia hatóságok válaszoljanak a feltett kérdésünkre, mint ahogy az minden eljárásnál így van, ez egy szokásos információcsere eljárás az EU Pilot keretein belül. Szeretném még elmondani, hogy az ENVI főigazgatóság annak ellenőre, hogy ők a vezető szerepet tölték be ezen ügyben, a versenyügyi főigazgatóság segítségét kérték, mivel, mint már mondtam, ezen probléma az állami támogatások mechanizmusához is kapcsolódik. És ezért a Loire térségre vonatkozó területfejlesztési alapok felhasználásához is kapcsolódik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Bulan kolléga. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Azért, hogy koherens legyek a bizottság előtt, és következetes a a Hadd mondjam el, mennyire sajnálom, hogy ez a vita van jelenleg itt. Ö, ahogy a szakbizottság elhangzott, elhamarkodott módon. várunk választ a francia államtól, Egyrészt az EU pilot keretén belül, másrészt pedig a dialógus bizottságtól válaszokat azt mondják egyszer, hogy már semmi nem lehet változtatni, majd előtt meg azt mondják, hogy más kérdésben azt el kell halasztani, akkor ö, valami nem stimmel. Tudom, ö, hogy a kérvényezőknek megvan a repülőjegyük, ö, de hát lehetnek ö, volna ezt másként szervezni, 8-10 nap előtte szólni nekik. Azért, mert a titkárság nincsen kész. El kellett volna halasztani ezt a ö, vitát. Én magam sem vagyok a vita ellen, sőt, ellen, sőt, kívánom a ö, közveti kérdésekről ritkán van vita, de pragmatikusabban, hatékonyabban kell elvégezni a bizottság válaszaival együtt. Ö, végrehajtó ö, hatalomról van itt szó, amelyet, ö, amely fölött véleményt mondunk. Tehát a mai vita arról fog szólni, hogy a petíció nyitva maradjon, és későbbre halasszuk a vitát. Megspórolhattuk volna a repülőjegyeket, az energiát és a szavakat. De mivel mindenki itt van, és most napi renden van a vita, szeretném elmondani a következőket. Először is ne keljük össze a, az országos vitát, hiszen országos vita lesz, és az európai vitát. Azért kerestek meg bennünket, európai képviselőket, egyes irányelvek megsértések kapcsán. Az nem azért történt, hogy országos vagy regionális vitába menjünk bele, vagy állami regionális vitába menjünk bele. Franciaként francia politikai vezetőként, választott képviselőként én is mondhatnék véleményt erről a projektről a ö, légi közlekedés szempontjából, gazdasági szempontból, de nem ez a mi dolgunk ebben a szakbizottságban a kérvény benyújtóinak kell válaszoljunk. Elfogadhatónak ítéltük a petíciót. Az, hogy elfogadhatónak mindesetek nem azt jelenti, hogy támogatjuk, hanem az EU jogkörébe tartozik, és ezt elemezhetjük. Minden benyújtó egyenlőnek véve, és nem téve megkülönböztetés köztük tehát csak az EU kompetencia körében válaszolhatunk. Mi is ez a kompetencia? Környezetvédelemről van szó. választ várunk arra, hogy mekkora lesz ennek a kihatása a környezetre. A Grand Lieu tó át fölötti repülés miatt, amely a tó a Natura 2000-be is bekerült. Az egyik kérelmező a az utasonkénti energia felhasználás szempontját is érintette, illetve az úthálózat folyamattal is számolnunk kell. Én még nem döntöttem magamban. A szakbizottság a lehető legobjektívebb véleményt mondjam. Először is várjuk meg, milyen konklúzióra jut az Európai Bizottság. És amikor meg lesz az Európai Bizottság bizottsága, biz, ö, véleménye, akkor dönthetünk, de az EU Pilot tanulmányt meg kell várni ehhez, illetve a dialog bizottság véleményét. Az EU Pilotnál a francia állam két hetes halasztás kért, ez nem nagyon sok, annyit lehetett volna várni, és a dialógus bizottság holnap adja meg a válaszát. Hát ezen a néhány napon nem kellett volna olyan, sokkal hatékonyabb lett volna a mai vita. A mai ö, szakbizottság, ha nem is a semmivel foglalkozik, mert hát a sértő lenne mindenkire nézve, de túl korrán foglalkozunk vele. Hiába jönnek a kérvényezők, csalódnak, mert sokat várnak tőlünk a szakbizottságtól, és olyankor jönnek, amikor ö, még nem tudunk nyilatkozni. Természetesen hagyom, hogy az országos vit vita robbanjon ki a szavaim után. De sajnálom, hogy így történik. Végezetül hadd mondjam el, szeretném, hogy nyitva maradjon a petíció, hogy a vitát halasszuk el egy nem távoli időpontra. Lehető leggyorsabban legyen meg, de a konklúziók megszületése után. Azt kértem tavaly évvégén, és újra azt kérem most, hogy legyen egy tényfeltáró misszió a PETI szakbizottság részéről. Olyan a helyzet, hogy nem szabad belemerülni az országos vitába. A kérvényezőknek mondom, a többiek tudják, van egy hivatalos delegáció, amelynek nem tagjai az illető ország képviselője. hivatalból lennének tagja a francia képviselők a delegációnak, de a delegáció nevében nem nyilatkozhatnak. Azért van ez a rendszer, hogy európai szinten, európai kérdésekben ne országos vita legyen, ne a belőpolitika döntsön ezzel kapcsolatban, hanem európai szintű vita legyen. Azt szeretném mondani a kérvényezőknek, hogy nem kell félni, objektív lesz, karteziánus a tényfeltáró misszió. Azért ilyenek a szabályai. Kérem, hogy a petíció nyitva maradjon, és a tényfeltáró misszióra lehető leggyorsabban sor kerüljön. Merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a petíció benyújtóinak ezen egyetemű előadásokat, a bizottságnak, hogy ennyire komolyan foglalkozik ezzel a kérdéssel, Örömteljes néha kiemelni, hogy a bizottság milyen jól végzi a munkáját. Sajnáljuk, hogy a francia kormány nem képviseltette magát, hiszen meghív, ö, meghívtuk őket is, és ők kiegészíthették volna a ismereteinket ezzel kapcsolatban és köszönöm elnök asszonynak, hogy válaszolt a kérdésünkre, hogy sürgős jelleggel foglalkozunk a kérdéssel, hiszen az adott területen igen komoly feszültségek vannak, annak ellenére, hogy e, néhány érvel is elhangzott azért, hogy megpróbálják elhalasztani ezt a meghallgatást. Három kérdésre szeretnék kiter- kitérni, és lenne egy javaslatom. Len, olyan kérdések is vannak, amelyben egyetértünk, vannak olyanok is, amelyben nem értünk egyet Bulan képviselővel. Először is egyetértünk, hogy ö, sürgős jelleggel ö, hasznos felvetni ezt a kérdést most. Az Európai Bizottság EU Pilot következtetéseit nem kell megvárnunk, sem a francia kormány által indított vizsgálat eredményét, és ezért sikerült ma ezt a meghallgatást megszervezni azért, hogy figyelembe vegyük a kérdés európai dimenzióját. Tehát először is ezt a kérdést ö, ö, tegyük félre, hiszen ö, nem európai joganyag megszegéséről van szó, és nem egy tagállam diktálja az ütemtervet, éppen ellenkezőleg. El kell kerülnünk olyan helyzetet, ahol visszafordíthatatlanul megsértenek európai jogszabályokat, és utána a jogvita rendezése igencsak költséges lenne idő, pénz és az európai polgárok erőfeszítései szempontjából. Nos, ami a mostani helyzetet illeti, ez elég sok tekintetben ö, hasonlít egy olyan kérdésre, amelyet a múlt héten vitattak meg és szavaztak erről a Bécsi repülőtér kérdéséről van szó. Nos, ma teljesen felvállalhatjuk európai képviselői felelősségünket a Peti Szakbizottságon belül, és ezért véleményt formálhatunk. Összefoglalván, ami a jogi és gazdasági dimenziót illeti. A gazdasági dimenziót felvetették a kérdése kapcsolatban, és emiatt esetleg indokolhatnák azt, hogy nem veszik figyelembe az EU-s jogszabályokat, a környezetvédelmi előírásokat, stb. Nos, vitatható és részrehajló azon érvelés, miszerint egy idejét múlt hatástanulmányra alapozzunk. Ezen projekt költsége az esetleges előnyök ellenére megnézzük, hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az ott élők számára ezek zajártalmat, környezetvédelmi ártalmat, gazdasági költségeket is jelentenek, hiszen több mint 500 milliós állami támogatást, tehát az adófizetők pénzéből 500 millió eurót akarnak erre költeni. Nos, ezen kívül a a nedves területekből egy igen jelentős területet felszámolnának, és különböző közösségi érdekeket kellene így felszámolni vagy áthelyezni. Nos, kompenzáció nélküli áthelyezésekről van itt szó. Lehet, hogy a 60-as évek elején ennek volt valamilyen gazdasági előnye ennek a projektnek. 2013-ban a költséghatékonyság mostanra negatívvá vált. A 60-as években a repülőtér áthelyezésről beszéltünk, most új repülőtérről beszélünk egy olyan területen, ahol már 14 van a régióban. Egy új repülőtérről beszélünk, amely, ami a mi célkitűzéseinket és az éghajlatváltozás és a biodiverzitás megtartásáért tett küzdelmünket illeti, és figyelembe véve azt, hogy a szénhidrogén alapú üzemanyagok ára nőni fog, így megfordult a mérleg nyelve. Az érintett jogászok és szakértők Franciaországban úgy ítélték, hogy több szempontból sem felel meg az Európai Uniós kötelezettségeinek Franciaország. Nos, most úgy gondolom, tisztelt kollégák, hogy megérteném, hogyha valaki azt gondolja, hogy ami az irányelvet illeti, a környezetvédelmi tanulmányok irányelvét, amelyet megsért ez a projekt, ami a víz irányelvet, vagy az élőhely irányelvet illeti, hogy szeretnék megvárni az Európai Bizottság jogi vizsgálatát a francia kormány által adott válaszok alapján. Nos, kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy komoly agály van és hogy a helyszínen a kormány megpróbálja felgyorsítani a munkálatokat azért, hogy visszafordíthatatlan legyen a helyzet. Sőt, akár a hadsereg et is beveti a hadsereget egy repülőtér projekttel kapcsolatban, anélkül, hogy a polgári biztonság kérdése felmerülne. Felelősségünk, hogy a francia polgárokhoz szóljunk. Képviselői felelősségünk, hogy a francia polgárokhoz és a kormánynak egyértelmű üzenetet küldjünk. Mi a területeken ott vagyunk, és figyelemmel követjük az ottani eseményeket. És nem fogadhatunk el egy olyan projektet, amely ellentétes az érdekeinkkel, az értékeinkkel és a parlament által meghozott joganyagokkal, amelyet demokratikus és környezetvédelmi szempontból a parlament képvisel. Kérem, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és a valóságra való tekintettel Bulanóral egyetértek, kérem, hogy parlamenti vizsgálati missziót küldjünk sürgősségi jelleggel a helyszínre, hogy találkozzanak a repülőtér, a Nanti repülőtér pilótáival és munkatársaival, hogy megnézzék az érintett, az új repülőtér projekt által érintett területeket, ahol bizonyos természeti értékek semmisülhetnek meg, és az Európai Parlament küldjön egy levelet a francia kormánynak, hogy állítson le minden munkálatot és minden eljárást, tehát az Európai Uniós eljárást is, amíg nem sikerült az Európai Unió eljárásunkat lezárni. A valóság az, hogy ezen projektet jogi vita nélkül le lehet még zárni, és ehhez a mi szakbizottságunk hozzájárulhat. Monsieur Jadot. Jadot úr. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. A legtöbb érv már elhangzott. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy nincs első kő, amit, alapkő, amit leraktak volna. Ez nem elkezdett projekt. Második pont, és itt az Európai Unió nagyon fontos, amikor az államok vagy ö, egyes ö, egységek egy ön meggyőző folyamatba kerülnek. 74 ben választották ki az illető területet, és akkor leálltak az alternatíva keresésével, csak azért, mert kiválasztották a területet. Politikailag megtörtént a döntés, anélkül, hogy nyilvános vita lett volna, illetve a tények feltárása megkezdődött volna, egyfajta legitimitást kapott közérdekből, és ezt használták fel arra, hogy megkerüljék az európai szabályokat. Az Európai Uniónak az a feladata, hogy az államokat emlékeztesse arra, hogy az önmérgezés nem megfelelő út, az állam tartsa be az összes európai szabályt. általános európai érdekről van szó. Ezt kell figyelembe venni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Szanoka úr. Szanoka asszony, helyesbitek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyik franciák beszéltek, én kelet-európai Kereperobából jövök. Köszönöm szépen a kérvényezőknek, hogy ilyen pontos képet ö, festettek, és szép képet a területükről. Nem is gondoltam, hogy az urbanizált Franciaországban ilyen szép természeti ö, értékek lennének meg kell védeni a természetet, Bulan úr és az EPP Eh, egyéb frakciók is ezen a véleményen vannak, a zöldek is. Nem gondolom, hogy a visszafordulhatatlan eh, mm, eh, pontig el kellene jutni. Azért vizsgáljuk a helyzetet most. Hála elnökünknek ezt megtehetjük, és el tudja kerülni, hogy visszafordíthatatlan legyen a folyamat. Teljes mértékben támogatom azt, hogy legyen egy tényfeltáró misszió. Bullon úrral együtt Galiciában voltunk nem régen és láttuk, hogy egyes döntések egyszerűen visszafordíthatatlanak. ezt láttuk, és nem tudtuk hogyan kezelni. Ezért, ha van lehetőség ezt leállítani, azt a megoldást, ami károsíthatja a területet, akkor ezt kell választani. Lettországban, hazámban egy olajterminál egyszerűen kiírtotta a madarakat a területén, és nem sikerült leállítania az egyesületeknek ezt a folyamatot. Nagyon jó dolog, hogy Franciaországban ilyen sok civil szervezet foglalkozik ezzel. Támogatom, hogy ez a petíció nyitva maradjon, legyen egy tényfeltáró bizottság, és várjuk meg, hogy a bizottság alaposabb értékelést adja felhasználja többek között a francia kormány válaszát. Köszönöm szépen, Bosszináró kolléga. Presidente, cher petitioner, cher ami. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt petíció benyújtói, tisztelt barátok, láthatjuk a francia-francia háború egyik jelenetét, és hát nagyon sajnálom, őszintén sajnálom, hogy egy ilyen fontos és érzékeny, kényes kérdésnek ilyen politikai tétje is legyen, mint amit ma láthatunk. Én ezt sajnálatosnak tartom. Ezt a véleményemet több kolléga osztja velem, és azt gondolom, hogy a munkahelyek, amelyekre mindig nagy szükség van, különösen válság idején, amely Franciaországot is érint, ami a gazdasági hatást illeti az egész térségre vonatkozóan, nem csak Notre Dame de Londra vonatkozóan, és ami a környezetvédelmi szabványokat illeti, ezek elég fontosak a PETI szakbizottság számára, ezek fényében következőképpen kell döntenünk. A petíciók maradjanak nyitva azért, hogy megvárhassuk a hivatalos választ az Európai Bizottság részéről. Ezt ma még nem kaptuk meg. Ezen kívül az illetékes francia hatóságok válaszát is meg kell várni, és ezen két vélemény alapján és nagyon fontos, hogy mindkét oldal véleményét megvizsgálhassuk, és egy következő ülésen tudjuk ezt megvizsgálni. És hogyha ezek alapján egyértelművé válik, akkor szervezzünk meg egy helyszíni látogatást. Csak akkor, hogyha a ö, tényfeltáró látogatásra ezen vélemények alapján szükség van. Köszönöm a megértésüket, elnézést, hogy ilyen franciasággal szóltam hozzá, de mégis csak elmondom, hogy mennyire sajnálatosnak tartom, hogy ekkora politikai szenvedélyt ö, vált ki ez az ügy. Őszinte, pragmatikus megoldásra van ma szükségünk, amely a törvények, a francia törvények és az európai joganyag alapján történik a bizottság véleménye fényében. Köszönöm a megértésüket. Thank you, Kadek. Köszönöm szépen, Kadek kolléga. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a kérvényezőknek és a prezentáció minőségét dicsérni. A ö, szakbizottságnak nem vagyok tagja, ellenben mint ahogy kollégánk Sandrine Bellier mondta, én is szeretném elmondani, hogy sajnálom, hogy a francia kormány nincsen képviselve. Véletlenül ö, ön is ehhez tartozik és támogatja. Ö, ö, hát az ön politikai formációjáról van szó. Sajnálom, hogy a francia kormány nincs képviselve. francia képviselő vagyok, de Breton képviselő is, és a NAT Atlantik repülőteret gyakran használom. Tapasztalom rendszeresen, hogy milyen zsúfolt. Hosszú viták voltak ezzel kapcsolatban, és most is vannak. Ez jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy demokrácia van. Csak hogy a Bretagne Pays de Loire képviselők döntő többsége támogatta ezt a projektet. Ezen személyek számára és számára is már nem kell bizonyítani, hogy szükség van erre a reptérre. Müstier úr ezt el is magyarázta a prezentációjában. Elnézést, Szandin, ha szabad, akkor befejezem. A gazdasági aspektusokra nem térnék rá. A lényeggel ö, foglalkozzam, a környezettel. A környezet nem egyes képviselőknek, jobbal vagy közép oldali képviselőknek a ö, kizárólagos tulajdona. A biológiai sokszínűséggel kapcsolatban legyünk észszerűek. A nedves területek fenntartására gondolok. Kedves kollégák, egyesek tudják, hogy jól ismerem ezt a problematikát, miért, ami, mivel a helyi vízegyesület elnöke vagyok, és éppen ezzel foglalkozunk. Műszer úr jól mondta, a helyi vízbizottságok tagjai felelős emberek a képviselőket, az NGO-kat, a mezőgazdászokat képviselik, és pozitív véleményt mondtak a projektről. E vízbizottságok mint mondtam, felelős emberekből állnak össze. Tudom, hogy kompenzáció terveznek a nedves terület megszüntetése miatt a víz keret irányelv értelmében kívánnak így eljárni. Tehát nem értem, hogy miért lennénk ellene a repülőtérnek. Monsieur úr prezentáció nagyon jó volt, csak hogy a vita francia, francia ügy, francia belügy, kár. Remélem, hogy az ész fog győzni Bulan kollégával egyetértek, az legalábbis az ő javaslatába, várjuk meg a jelenlegi szakértői felmérés eredményeit. Nem vagyok tagja a szakbizottságnak, de talán a szakbizottság elmehet a helyszínre Brötányban, mégpedig csizmában, mert egyeseknek itt sokkal többször kéne csizmát húzniuk. Nos, elnök asszony, ennyit szerettem volna mondani ma. Thank you. Köszönöm szépen. Bové úr. Alors, euh, merci d'accueillir. Euh, Köszönöm, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottság tagjaként is részt vehetek itt. Nem a, szeretnék most a helyi vitában részt venni, még akkor sem, hogyha értem Kadek úr érvelését, hogy miért lenne jó, hogyha 50-60 kilométerrel közelebb lenne az ő lakhelyéhez ez a repülőtér, ez csak vicc volt, ez csak viccnek szálltam. Ha egyszer kedveljük egymást, akkor viccelődhetünk is. Tehát, én pár évvel idősebb vagyok, és elég komoly tapasztalatom van, mindenkinek megvan a saját élete. Tehát a tapasztalatomból derült ki számomra az, hogy ma komoly problémája van a francia államnak a döntéshozatallal, amely a közérdekű döntéshozatal. Ez egy valódi probléma. Ezen döntésekkel az államot próbálják nagyon gyakran védeni a polgárok ellenében, nem pedig fordítva. És ezért van egy alapvető szükséglet, harmonizálni kell a nemzeti jogot az európai joggal, figyelembe véve a nyilvános vitát. Tudom, mert én ezt nagyon konkrétan megéltem a saját környezetemben, ahol 1971-ben, tehát nem tegnap, úgy döntöttek, hogy az élelmiszeripart kiterjesztik, és 130 családot elküldenek a saját 14 ezer hektárról. Nos, ma, mostanra a francia hatóságok elismerik, hogy az egy hiba volt az az akkori projekt, és nem lett volna szabad hagyni. Tehát ma a kérdés az, hogyha a döntéshozatali móddal probléma van, tehát egyrészt harmonizálni kell az európai és a francia jogot, ez alapvető, de ez konkrétan azt jelenti, hogy a PETI szakbizottság eljárása, a bizottsággal kialakított vita, a francia kormányjal és a petíció benyújtójával kialakított vita kell, hogy lehetővé tegye, hogy egyfajta kiutat találjunk bármelyik irányban. Én most ezt nem szeretném elmondani, nagyon, tudják, hogy, nagyon jól tudják, hogy mi az én véleményem, de az biztos, hogy nem lehet egy ilyen projektet továbbvinni, amíg ezen vitákat nem sikerült lezárni. Én szeretném, hogyha higgadtak lennénk, azt gondolom, hogy itt a elé kerül a helyi, regionális és nemzeti érdekek elé, de meg kell tartani az európai joganyagot, és a francia polgárokat az európai jog meg kell, hogy védje. Merci, Madame la Présidente. Euh, euh ah. Oui, merci. On m'a demandé de prendre la parole. Köszönöm, elnök asszony. Kérték, hogy szóljak hozzá, úgyhogy hozzászólok. Én is gratulálok a petíció benyújtásához és az elvégzett munkához a mai ülésünk előtt. Nem tudom, hogy miért lenne ez egy nagyon, csak is francia vita. Egy olyan reptéri projektről van szó, amely a jövőben egyre inkább nemzetközévé fog válni. Nos, néha döntenünk kell. Gazdasági, pénzügyi, költségvetési döntést kell hoznunk európai szinten, nem pedig francia szinten. És ezen választásokkor, döntésekkor a vasút és a reptér között kell választanunk. Mik a nagy infrastruktúrák, amelyekre szükség van a közlekedés fejlesztésére az EU-n belül, és milyen közlekedési módokra van igényünk, mifelé szeretnénk elmozdulni. Azt gondolom, hogy oda kell figyelni arra, hogy ma a Notre Dame de Landal kapcsolatos tét már nem csak regionális szintű, hanem egyfajta jelképé válik a határokon, a francia határokon túlmenően is. A gazdákon kívül, az ott lakókon kívül több száz fiatal szeretne ott letelepedni, és több tucatnyi fiatal más állampolgár nem francia állampolgár. Szeretném felhívni a szakbizottság figyelmét arra, hogyha egyes kormányokat hagyunk, hogy erővel kikényszerítsenek ilyen projekteket, tehát más francia infrastruktúrákat is ugyanígy eh, kikényszerítettek, és sajnos eh, nagyon rossz vége lett ennek. Emlékeztetnék rá, hogy a 70-es években a Super Felix eh, generátorral mi történt, és mindkét fél, érintett fél akkoriban ö, ö, sérülteket és még halálesetet is okozott ez az összetűzés akkoriban. Tehát ezért kérem a szakbizottságunktól, hogy minél hamarabb dönthessen természetesen az előjogai és a hatásköre figyelembevételével, és menjen el a helyszínre. Ezt elkerülhetetlennek tartom, hiszen a különböző egyesületek, a gazdák, a képviselők, a helyi képviselők, az ott lévők, az ott élők szempontjait figyelembe kell venni, és ez alapján úgy tűnik, hogy sajnálatos módon a francia kormány megpróbál kényszerrel a következő hetekben lépni. Köszönöm szépen. Belé asszony, egy percre. Minut. Kevesebb is lesz ez. Ez nem francia vita, Európai Parlamentként lépünk fel, bizonyos európai jogszabályok potenciálisan megsértésre kerülnek a reptér projekttel. José Bové egy 71-es projektre utalt, nos ezek 92-es szövegek, az élőhely irányelv, a víz irányelv, tehát ezeken módosítani kell az általános európai érdekek figyelembevételével. Az, hogy megállapodjunk és pozitív véleményt hozzunk, anélkül, hogy ismernénk az európai joganyagot, nos ez nem a mi problémánk. Ma nekünk az a célunk, hogy az európai joganyagot alkalmazzák. Elnök asszony, ami a sürgősségi jelleget illeti. Ma sürgősen kell döntenünk arról, hogy egy ilyen tényfeltáró látogatást küldjünk a helyszínre. Minden mutató azt mutatja, hogy valódi nyomást próbál a francia állam a helyszíni tényezőkre kifejteni, és csak nézzék meg, hogy esetleg betont öntenek erre a területre, utána túl késő lesz. Még most, amíg van időnk, addig kell fellépnünk, és megmutatni a francia polgároknak, hogy mi el tudjuk kerülni, hogy ilyen visszafordíthatatlan helyzet alakuljon ki a helyszínen. Most egy perc a válaszra minden egyes válaszra a kéremzők részéről. Az első, igen? Parancsoljon, hölgyem, egy perc. Madame la Présidente. Elnök asszony, hölgyem és úraim, nagyon örülünk, hogy eljöhettünk. Talán korai volt, ennek ellenére. Nem vártunk azonnali választ arról, hogy releváns a repülőtér az önök szemében, csak szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy sürgősen lépni kell, hogy ne legyen munka, ne legyen visszafordíthatatlan állapot. Ezért kérjük, hogy jöjjenek a helyszínre, és a francia kormánynak írjanak erőteljes kérést azzal kapcsolatban, amit elhangzott. Nem francia belpolitikai vita van, hiszen teljesen mások a határvonalak a hagyományos kormány ellenzék vonalaktól. Notre Dame de Land kép, polgármester itt van, és én is volt polgármestere vagyok ennek a településnek, pontosan tudom, hogy nem túl zsúfolt a jelenlegi repülőtér. És hogyha szabad, hivatalos alárójaként a petíciónak hadd mondjam el, hogy a petíció megíráshoz segített közösségi jogi jogász professzor is, aki azt kívánja, hogy közösségi jogszabályok legyenek az alapjai az eljárásnak. Így másként kell felfogni a gazdaságot, a terület és az európai polgár érdekeit figyelembe tartva. Oui, madame Elnök asszony, szeretnék emlékeztetni rá, hogy területrendezési tervről van szó, az európai hálózattól távoli területről van szó, amely a gazdaságot támogatja. Részt vesz benne az ipari termelés jelentős, az Airbus 20 ezer közvetlen és közvetett munkahelyet biztosít, kis- és középvállalatok révén részben. A környezetvédelem is prioritás számunkra. Ezt azért ismétlem el hangsúlyosan, mert nem akarjuk, hogy be lefagyasszák a területünket, munkalkalmakra van szükség, ahogy Európa mondja, mobilitásra van szükség, a nagy piacok elérésére. Notre Dame des Landes repülőtere, ami a jövőbeni repülőterünk is, ezt szolgálja. Utolsó hozzászóló Genti úr. Donc, nous n'avons pas de remarques spécifiques. Gentil úr Nincsen megjegyzésünk ezeken kívül. Azt húznánk alá, mennyire sürgős megoldani ezt a kérdést. Sürget az idő. Az irányelv szövegénél maradjunk, és arra koncentráljunk, hogy az európai szabályokat megtartsuk a francia állam nem írta át teljes mértékben az európai jogszabályokat, ezért meg is kereste a francia államot a bizottság. Ennek a hatását látjuk most. Grazie. Köszönöm szépen. Nincs időnk, nincs több időnk hozzászóláshoz. Hogyha szabad, elnök asszony, Mestier úrral ö, jöttem. Ö, na, Metropol választott képviselője vagyok továbbra is a Atlantik repülői átrepülnek fölöttünk. Ez zajártalmat is okoz. A Nantban és környékén elkerülhetetlen a közlekedés ilyetén megoldása. Egyre több a repülő. Egyre jobban félnek, urbanizációs megkötések vannak, városfejlesztési megkötések, és már a város közepét sem sikerül megfelelően rendezni. Kérem, hogy nyugodt körülmények között vizsgálja meg az összes elemet, és nézzék meg, hogy mi a legkevésbé helyigényes, legkevésbé nedves terület helyigényes. Mert amit építünk, azt máshova kell építeni NAT környékén további mezőgazdasági területeket feláldozva. Grazie. Köszönöm szépen minden részvevőnek, hogy ilyen élénk vitában részesítettek minket. Köszönöm a kérvényezőknek, hogy egy nagyon érdekes témát hoztak el ma hozzánk. A normális eljárás keretében került ez a pont a napirendre, még ha Bulan úr valami mást is mondott. Elnézést, hogy ez nem jutott eszem. So è stato approvato e da... És most köszönöm a koordinátoroknak is, hogy napirendre tűzték ezt a pontot. Tári, e, e, dibat... És ma szerettük volna minden kérelmezőnek megadni a szót. Nagyon pluralista vita volt. Tehát hallottuk a pró és kontra érveket, és szerintem már előrébb haladtunk az úton. Hallottuk a bizottság véleményét is, hiszen kérdéseket tettek fel a kérelmezők a bizottság irányában is, és nagyon fontos szempontokat hallottunk mindkét oldalról, és ez pedig nagyon lényeges a bizottság végítéletének, de ez csak is akkor lehetséges, hogyha a francia hatóságok is benyújtották válaszaikat. Remélem, hogy a határidőnkön belül sikerül még ezt a kérdést tisztázni. A kollégák egyhangúan kérték, hogy ezeket a petíciókat nyitva tartsuk, hiszen nyilvánvaló az, hogy az összes petíció nyitva marad, amelyik aktuális. És most pedig kivárjuk, hogy Franciaország az adott határidőn belül megválaszolja a kérdéseket. És esetleg megismételhetjük kérésünket a francia hatóságok irányába, amennyiben nem válaszolnak a határidőn belül. És még lenne egy személyes megjegyzésem is. Ez azon kevés esetek egyike, melyek során bizottságunk egy olyan dologról vitázik, amely még nem visszafordíthatatlan. Itt eh, nagyon fontos európai irányelvek nem betartásáról vitázunk. Ez az eljárás és ez a vita tényleg megfelel az állampolgárok szükségleteinek, és ezt elég gyakran hangoztatták a képviselők itt a petíciós bizottságban. Tehát a petíció nyitva marad, megvárjuk a francia hatóságok válaszát, ezután pedig kiértékelni fogjuk amit hallunk, és esetleg egy delegációs utat is szervezünk, ahogy ezt néhány képviselő kérte. Köszönöm szépen, köszönöm a kérelmezőknek, és most áttérek a közvetkező, a 15-ös rendi pontra, és ez pedig Michel Q. brit állampolgár által benyújtott petíció a kozmetikai termékek állatokon való tesztelésének leállításáról most 5 percre megkapja a szót, hogy bevezesse a témáját. Tehát most megkérem a kérelmezőt, hogy szóljon hozzánk, a többiek pedig csendben hagyják el a termet, akiket nem érint az ügy. Mr. Tew. There you like me to start? Thank you. Thank you very much to... Nagyon szépen köszönöm a szakbizottságnak, hogy eh, megengedi, hogy bemutassuk petíciónkat itt. Katie Taylornak hívjak, és eh, az eh, állatkísérletek elleni európai szervezetet képviselem. Mi itt az Európai Parlamentben is érintettek vagyunk, és a bizottságnál is képviselve vagyunk. Ez a petíció, amely körül, időközben egy millió aláírást kapott, a kozmetikai termékekre vonatkozó irányelvvel függ össze. Az aláírások azt mondják, hogy nem akarunk olyan kozmetikumokat, amelyeket állatokon tesztelnek és ez a 2013-as tiltás értelmében kérjük. Örültünk, hogy 2013 márciusában a bizottság is nyilatkozott, hogy itt a marketing tilalmat nem fogják elhalasztani. Ez egy nagyon fontos üzenet, nem csak Európában, hanem az egész világ számára. Hiszen ez azt jelzi, hogy az Európai Bizottság nem tűri tovább, hogy állatokon teszteljék a kozmetikumokat. Ez a hír elérte Ázsiát és Észak-Amerikát is, ahol úgy szintén pozitív visszhangja volt. Az Európai Bizottság felismeri, hogy mennyire fontos a tilalom fenntartása. Azonban a petíciónk mégis érvényben marad, hiszen néhány részletkérdést még nem tisztáztak. Például a tilalom hatáját. Most pedig szeretném meg szeretném ismertetni önökkel, hogy itt miről van szó. A kozmetikai irányelv, illetve a kozmetikai rendelemben lévő tilalom azt jelenti, hogy kozmetikai szereket, új kozmetikai szereket nem lehet állatokon kipróbálni. Azonban ez eh, igazából csak eh, kizárólag kozmetikai célokra előállított termékekre vonatkozik. Tehát, hogyha főleg kozmetikai célokra fejlesztenek ki termékeket, és a REACH megengedi őket, használható kozmetikai anyagokban is ezeket lehet állatokon tesztelni. Azt látjuk, hogyha itt a teszt tilalmáról van szó, akkor még lehet kibúvót találni. És ez az értelmezéstől függ. Szűk vagy tág értelmezés van-e? Itt egy 2004-es esetre szeretnék utalni. Itt arról van szó, hogy nem lehet kozmetikai termékekben használt anyagokat állatokon tesztelni. Tehát bármely célra fejleszik ki azt. Tehát itt a lényeg az, hogy nem szabad a közvéleményt félrevezetni, hogy a kozmetikai tesztelést az Európai Unió megtiltotta az állatokon. Nem. Van egy tilalom, azonban ez a tilalom csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket kizárólag a kozmetikai ipar céljára fejlesztenek ki más funkcióval rendelkező anyagoknál lehetséges az állatokon történő tesztelés. A bizottság az állat teszteket eh, a harmadik országokra nem terjeszti ki, tehát például Kínában eh, tesztelnek állatokon kozmetikai termékeket. Azonban eh, ezt nem lehet információs anyagokban megjelentetni. Mi szeretnénk a cégek irányában jelezni, hogyha egy harmadik országban tesztelnek egy bizonyos hatóanyagot, akkor ezt Európában ne lehessen alkalmazni, hiszen igazából ezt tartalmazza a kozmetikai termékekre vonatkozó rendelet. Tehát üdvözöljük a bizottság bejelentését, hogy fenntartják a kozmetikai termékekre vonatkozó állatkísérletek tilalmát, azonban eh, a parlament szándékait is eh, szeretnék tiszteletben tartani, hogy eh, a 2003 óta meglévő rendeletet szigorítani akarja. Az Envi bizottságban is szeretnénk felvezetni a témát, hogy foglalkozzanak vele. És szeretnénk, hogyha a parlament is hozzájárulna ahhoz, hogy fennmarad a tilalom. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy bemutatta a petíciót. Akkor most a bizottságot kérem meg, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Igen, úgy gondolom, hogy a bizottság közleménye még nem érte el a petíciós bizottságot. A petíció, ahogy beadta az állatvédő szervezet, arra szólít fel, hogy fennmaradjon a 2013-as marketing tilalom, hogy ne lehessen állatkísérleteket használni kozmetikai termékek esetében. A bizottság szolgálatai itt már az a ECE-vel és egyéb érintettel is egyeztettek. A kozmetikai termékekről szóló rendelet tiltja az állatkísérleteket a kizárólag kozmetikai célokra készülő termékek esetében, és ennek a jogi kerete, hogy hallottuk, 2003-ra nyúl vissza. 2004 óta a végtermékek tesztelése tilos, az alapanyagok tesztelése 2009 óta tilos, és az Európai Unióban tilos állatokon tesztelni a kozmetikai célokra előállított termékek részeit. Az Európai Parlament és a tanács 2013-ig hosszabbította meg ennek a tilalomnak a hatáját. Bizottságot felszólították, hogy tájékoztassa a tanácsot és a parlamentet, azonban technikai okok miatt itt nem tudtuk ezt tovább határban tartani. A bizottság már jelentett a tanácsnak és a parlamentnek 2010. szeptemberében, hogy alternatívák nincsenek, ez pedig azt jelenti, hogy a különféle opciókat vizsgáljuk a határidők tekintetében, hogy meghosszabbítsuk. Néhány tekintetben derogációt is kérnek, és a petíció ezekre is utal. 2012. novemberében nyújtották be a petíciót, a bizottság pedig azóta foglalkozik az ügyjel. Szándéka az, hogy fenntartsa a tilalom hatáját, tanács, illetve javaslatot tesz a tanácsnak és a parlamentnek. 2013 márciusában pedig egy közleményt juttattunk el az Európai Parlamenthez és a tanácshoz. Ez pedig a bizottság szándékát húzza alá, hogy fenntartja a tilalmat, alkalmazza és támogatja az alternatív kutatást és fejlesztést. És természetesen a harmadik országokkal is kapcsolatban vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy Világos az álláspontunk ebben a közleményben, tehát szeretnénk fenntartani a tilalmat. Azonban a közleményben azt is aláhúzzuk, hogy a bizottság megérti a tilalom lényegét, és végső esetben pedig a, az Európai Bíróság fogja kimondani a döntő szót. A tagállamokkal, a érintettekkel pedig további konzultációt folytatunk, hogy hogyan lehet átfogó módon alkalmazni ezt a tilalmat. Köszönöm szépen! Köszönöm. Taylor kolléga, nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid kommentárt szeretnék adni. Támogatom, amit a bizottság mondott. Most, amit a bizottságtól hallottunk, az az, hogy a 2013-as határidőt szeretnék meghosszabbítani. Tehát nagyon jó hír ez, hogy a tilalom fennmarad. Ez pedig az európai polgárok akarata. Hiszen az európai polgárok nem fogadják el azt, hogy kozmetikumokat teszteljenek állatokon. Ezt látjuk, hogy milyen sok aláírás támasztja alá. Tehát ne szenvedjenek állatok csupán azért, hogy legyen valamilyen hidratáló krém, vagy legyen valamilyen újfajta rúzs. A világ többi részén azonban, és tíz országról hallottam, nincsen állatkísérletmentes tesztelési rendszer. A petíció pedig éppen ezért nyitott marad, és további információkra várunk. Főleg arra gondolok, hogy hogyan érhetjük el a, azokat a harmadik országokat, amelyek nem tiltják az állatteszteket? Hogyan tudjuk ezeket az államokat felszólítani, szorgalmazni, hogy mondjanak le az állattesztekről? És itt utalnék a kérelmező kérésére is, hogy a teszteknek pedig szigorúan be kell tartani a rendelet tartalmát. Köszönöm szépen! Ja, dankeschön. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy a kérelmező még egyszer szeretné a szót? Köszönöm szépen. Köszönöm a támogatásuk, köszönöm a bizottságnak is támogatását. Szeretném megismételni, hogy azt szeretnénk, hogy az Envi is foglalkozzon ezzel a témával, nézze meg a tesztelési tilalom hatáját, hiszen pillanatnyilag a hatály nagyon szűk, és nem terjed ki minden anyagra. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha minden anyagra vonatkozna a tilalom. Ehhez pedig az envi vizsgálata szükséges. És azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk a vállalatokat meggyőzni, hogy ne vigyék ki az állat teszteket harmadik országokba, például Kínába. Köszönöm. Köszönöm szépen, és úgy gondolom, hogy minnyáján egyetértünk abban, hogy nyitva tarthatjuk a petíciót. Akkor most a 17-es petícióra térünk át, a 334 per 2011 -e. Ez pedig az 1236 per 2011 számú négy aláírás tartomó petíció, is vélelmezem, hogy mindenki megkapta a levelet, a kérelmező nem tud jelen lenni. A levélben azonban elmondja petíciója lényegét. Értem. Aha, tehát itt az 1251-es számú petíció tekintetében szeretne szót kérni. Igen. Thank you. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Erik Kettenennek hívnak, és Elizabeth nevű feleségemmel veszek részt. Megnéztük, hogy milyen lehetőségünk van abban a tekintetben, hogy Cipruson mit lehet csinálni. Cipruson meglátogattunk ingatlanfejlesztőket, és megnéztünk épületeket is. Az egyik ház nagyon tetszett nekünk, amelyet Kleanata Szavva épített, és hallottuk, hogy új fejlesztés zajlik Anarita falvában. Meglátogattuk a falut, és láttuk, hogy érdemes oda építkezni, és döntöttünk egy telek mellett. Amikor visszamentünk az ügynökhöz, akkor azt mondta, hogy teljes csomagot kínálnak fel, ügyvéd, bankkal és így tovább. Azt mondta, hogy az ügyvéd, egy ügyvédi iroda igazgatója Jannis Papazakariának hívják, és Páfos városában dolgozik. Megszerveztek egy megbeszélést az ügyvéddel és az Alfa bankkal. Az ügyvéd azt mondta, hogy minden rendben zajlik majd, ennek a banknak a segítségével, amely mindig nagyon sokat segített nekik. Mm, tényleg lenyűgözött a szolgáltatás, amit kaptunk, és azt mondta az ügyvéd, hogyha őt megbízuk, akkor nagyon gyorsan elintézi nekünk a papírmunkát. Bízzunk ezekben az emberekben, és így további megbeszéléseket is kitűztünk, hogyha további kérdéseink lennének. Az ügyvéd elmagyarázza a szerződés lényegét, és megkérdeztük, hogy milyen biztosítékot kellene neki adni, elzálogot. És megkérdeztük, hogy igazából mit is kellene tenni még az ügy minél gyorsabb lebonyolításához. Azt mondta, hogy megvizsgálja majd a földhivatalnál, hogy mi a helyzet, és ez körülbelül 120 euróba kerül majd nekünk. Azt mondta, hogy az ügyvédek ezt az informát, csak ügyvédek kaphatják meg ezt az információt a földhivataltól, és megbíztuk erre is. Utána mm, azt hallottuk, hogy nem voltak jelentős jelzálogok a házon, tehát a nevünkben aláírta a szerződést. Utána találkoztunk a bank és azt mondta, hogy van itt egy eh, nagyon olcsó svájci frank alapú jelzálog hitel. Biztosítottak róla, hogy eh, nagyon jó tapasztalataik vannak, és nagyon sok angol ügyfelük élt ezzel. Úgy eh, gondoltuk, hogy bízhatunk ezekben az emberekben, hiszen nagyon segítőkésznek tűntek. Visszatértünk Angliába, hogy előkészítsük nyugdíjunkat, nyugdíjas életünket. Természetesen állandóan képben voltunk az építkezésről, az ügyvéd és a bank is rendszeresen kapcsolatba lépett velünk, és biztosítottak, hogy minden rendben van. Amikor visszatértünk Ciprusra, elmentünk Anaritában, és megnéztük a házunkat, és egyszerűen teljesen kiakadtunk, mert nem arról volt szó, nem azt láttuk, amiről szó volt. Igazából nem építettek utakat, nem volt áramellátás. Pedig megígérték, hogy a fejlesztéssel mind ezeket a dolgokat bevezetik a falupan. Azt mondták, hogy igazából ez volt az a ház, amit rendeltünk. Tehát egyszerűen nem voltak hajlandók elismerni, hogy mi egy másfajta házat rendeltünk. Azt mondtuk, hogy szeretnénk a fejlesztővel beszélni, de azt mondta, hogy hát sajnos nem elérhető. Visszatértünk Páfoszba, amikor ott egy szállodai szobát péreltünk. a következő nap meglátogattuk az ingatlan ügynököt, és azt mondta, hogy és azt mondtuk neki, hogy tervezik át a házat úgy, ahogy beleegyeztünk. Azonban kiderült, hogy ezt a földet a területfejlesztő egy csődbe jutott másik fejlesztőtől vette. Azt mondta, hogy a nekünk küldött fényképeket, hát sajnos tévedésből küldték el. Nem ezek voltak a megfelelő fényképek. Utána még azt mondták, hogy van még egy eladó ház és hogy ezt fel tudják úgy pofozni, hogy megfeleljen az igényeinknek. Utána ismét meglátogattuk az ügyvédet, és az ügyvéd azt mondta, hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot, mert nagyon méltányos. Amikor elfogadtuk, beköltöztünk, akkor láttuk, hogy a ház mindenhol beázik, el voltak törve a csöveg, szúk, rágták a farészeket, és kukacos volt a ház panaszkodtunk a többi háztulajdonossal együtt, és úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk valamit tenni. Észrevettem, hogy igazából ezt az egész házat nagyon rosszul építették fel. Tehát a, a fő nyomás rossz volt, csöpögött, aztán az áramról még nem is beszélek, hogy zárlatos volt az egész rendszer soha nem értük el itt a területfejlesztőt, soha nem értük el azokat az embereket, akik tudtak volna segíteni. Aztán elkezdtünk olyan plegykákat hallani, hogy itt igazából a területfejlesztő becsapott minket. A szomszédok azt mondták, hogy menjünk el a földhivatalhoz, és kérjünk onnan információt. A az ügyvédünk pedig nem megfelelően járt el, amikor elmentünk a földhivatalhoz. És azt láttuk, hogy igazából jelzálog van ezen a telken. És ezt az információt igazából nem kaptuk meg. És azt mondja, hogy az is hazugság volt, hogy csak az ügyvéd mehet el a földhivatalhoz, 8 euróért bárki bármilyen információhoz hozzájut. Tehát eléggé bonyolult volt a helyzet, így jelzálogilag, és azt is kiderítettük, hogy az Alfa Bank Kleanata Szavvának még egy elzálogot adott, és most igazából 24 millió euró értékben van terhelve ez a vidéki jelzáloggal. Az Alfa Bankkal is találkoztunk, azonban letagadták, hogy ez így lenne. Akkor kértük a saját kartotékunkat, azt mondta, hogy nem találja őket. Akkor szeretnénk egy igazolást arról, hogy jelzálogmentes volt az ingatlanunk. Azonban soha nem kaptunk ilyet. Így teljesen csapdába kerültünk, hiszen megkettőzték a jelzálog mértékét. Akkor elmondtuk a fejlesztőnek, hogy mi történt, és egyszerűen kiröhögött, és azt mondta, hogy nem otthon vannak, hanem Cipruson. Akkor az ügyvédhöz akartunk menni, de azt mondták, hogy éppen nem tartózkodik ott. Vártunk az irodája előtt, egy napot vártunk másnap reggelig, és amikor megérkezett, akkor egyszerűen hátat fordított, és nem volt hajlandó velünk beszélni. Tudjuk, hogy becsaptak minket. Azok az emberek, akikben bíztuk. Amikor beléptünk a házunkban, akkor egyszerűen azt láttuk, hogy ellopták a dolgainkat a szekrényből. Ezen kívül a feleségemet még meg is támadták a szupermarket parkolójában. Olyan erős ütés kapott, hogy elesett. És aki fejbe verte, azért még annyit üzen neki, hogy tűnjünk el Ciprusról. Vagy ez a dolog többször meg fog ismétlődni. Tehát ott hagytuk a házat, és visszatértünk Angliába. A nyugdíjunkból vettünk három lakást, és két autót Cipruson, és most igazából minden pénzünket elköltöttük. Pillanatnyilag lakást bérlünk, és szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy Cipruson ez a mindennapos gyakorlat. Figyelmeztetjük az embereket, hogy ne csinálják ezt. Itt úgy gondoltuk, hogy az Alfa Bank, az ügyvéd, Janis Papazaharia tisztességes emberek voltak, akikben meg lehetett volna bízni. És azt hittük, hogy az aláírt szerződés valamilyen biztosítékot is nyújt. Most már tudjuk, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akiket így átvertek ezek a korrupt alakok. De úgy tűnik, hogy a ciprusi hatóságok az égvilágon semmit nem csinálnak, hogy kiderítsék az ügyet. Megpróbáltunk Angliában tanácsot kapni, de azt mondták, hogy az angol jogászok semmit nem tudnak Cipruson tenni. Tehát nekünk ciprusi ügyvédeket kellene megbízni. És általában 2000 fonttal indít egy ciprusi ügyvéd. Tehát az angol jogászok nem tudnak nekünk segíteni. És 2011-ben pedig elmentünk Nikoziába, hogy segítséget kapjunk. Azt mondták, hogy sajnos nem tudnak nekünk segíteni. Az Alfa Bank rendelkezett a címünkkel, mégsem akart kapcsolatba lépni velünk. Az angol ügyvédek erre kapcsolatba léptek az Alfa Bankkal. Itt világosan látható a dokumentumokon, hogy nekünk azt mondták, hogy nincsen jelzálog. Sőt, a telken is volt. Tehát átvert minket a fejlesztőtársaság, átvert az ügyvéd, átvert az ügynökség és átvert a bank. Ciprus még mindig óriási mennyiségű Európai Uniós pénzeket kap és így viselkedik európai állampolgárokkal. Köszönjük szépen, hogy meghallgatták eh, témánkat, és remélem, hogy valahogy valamennyi pénzt visszakapunk. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen a petíció bemutatását. A három petícióból úgy értem, hogy ön nem egyedül van, hogyha így mondhatom. Ribdu asszony, remélem, hogy jól, ejtem a nevét, van itt a bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy a bizottság osztja a petíció benyújtóinak és más európai állampolgárok aggodalmát, hogy milyen drámai helyzetben vannak a ciprusi ingatlanfejlesztők, kivitelezők, ügyvédek és bankok részéről. Redding biztosasszony szánt szándéka, hogy fellépjen a bizottság nevében, hogy biztosítsa, hogy hatékonyan védik az európai fogyasztók érdekeit, és megfelelően alkalmazzák az európai joganyagot. Szeretném viszont hangsúlyozni, hogy ma három petícióról beszélünk, és úgy gondoljuk, hogy az egyik petíció az 1236-os nem kapcsolódik a másik két petícióhoz. Az 1236-os az építőiparra és a lakások egészségügyi és biztonsági előírásaira vonatkozik. Nos, az Európai Unió joganyaga ilyen területekre nem vonatkozik, ez tehát tagállami hatáskörbe tartozik. A 2007-es ciprusi törvény, amely a petícióban megemlítésre kerül, a tisztességtelen versenygyakorlat irányelvét ülteti át a ciprusi rendszerbe, és ez egy B2C kereskedelmi gyakorlatra vonatkozik, ami pedig az 1236-os petíció tartalmát illeti. Ha jól értem, akkor ez a terület a közigazgatási, a köz, tisztviselők gyakorlatát sérelmezi, és úgy gondoljuk, hogy a köztisztviselőknek nem lehet ezt a fellépését az irányelv értelmezésében kereskedelmi tevékenységként értelmezni. Ráadásul az erre vonatkozó irányelv hatályba lépése előtti eseményekről van szó. Éppen ezért tehát szeretnék most akkor a petíciókra egyenként válaszolni. Nincsen megfelelő biztosítás a ciprusi ingatlant vásárlók érdekeinek védelmében. A bizottság szeretné elmondani, hogy többször megismételte, hogy a jogi tulajdon áthelyezését nem lehet tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként értelmezni bármilyen körülmények között, hiszen csak az egyes mellékletben felsorolt gyakorlatot lehet tisztességtelennek minősíteni. de a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó irányelv alatt az értékesítők kötelesek tisztességesen tájékoztatni az eladásra kerülő áru fő tulajdonságairól az érdeklődőt, és egyértelmű, érthető és megfelelő módon kell tájékoztatniuk a fogyasztókat. A bizottság úgy gondolja, hogy a szerződés előtti tájékoztatás hiánya a tulajdon vásárlói felé arról, hogy egy jelzálog alatt van a felkínálandó telken, valóban az irányelv értelmezésében félreérthető, tájékoztatásként értelmezhető a felkínált tulajdont, hogyha úgy nyilvánítják, úgy állítják be, hogy azon nincsen jelzálog, miközben ez nem igaz, ez valóban félrevezető információ. És ezen esemény 2007. decemberre után történt, tehát amikor már hatályban volt az irányelv, a ezelőtti időpont előtt a félrevezető reklámozás irányelv volt érvényben, és a szerződéses feltételek, amelyek komoly egyensúlytalanságot okoznak a fogyasztói érdekek szempontjából, nem lehetnek kötelezőek a tisztességtelen szerződési feltételek irányelvei nevében. Nos, ez mind a kettő, mindkét irányelv azután került hatályba, hogy Ciprus már az EU tagállamává vált 2004-ben. Mint tudják, elsődlegesen nemzeti hatáskörről van itt szó, ezért úgy gondoljuk, hogy az ilyen gyakorlatok áldozatává vált fogyasztóknak az EU szintű fogyasztóvédelmi hálózathoz kell fordulniuk. Ők biztosítják azt, hogy az egyes hatóságok kinyomozzák és leállítsák a tisztességtelen gyakorlatokat. Ezen kereten belül a brit végrehajtó hatóság, az Office of Fair Trading kell, hogy kérjen további nyomozást a ciprusi féltől, és hogyha megerősítik a szabálysértést, akkor kéri, hogy ezen gyakorlattal hagyjanak fel. Ezen kívül, ami az illegális gyakorlat következményeit illeti. Kártérítés a nemzeti szerződésjog megsértéséért anyagi ügyekben, alapvetően nemzeti jogkörbe tartozik, és ezért fel kell hívni a figyelmét az illetékes nemzeti bíróságoknak ezen tényre, azért, hogy a jogaikat megvédjék az illető személyek. El kell, hogy mondjam, hogy bizottság rendkívül aktívan jár el a ciprusi tulajdoni ügyekben. 2011 tavasza óta a bizottság szolgálatai struktúrát párbeszédet indítottak a ciprusi hatóságokkal, és megpróbálja kivizsgálni a nemzeti szintű fellépéseket, hogy az így bejelentett gyakorlatokra megoldást találjanak, és biztosítsák az európai fogyasztók védelmét az európai joganyagnak megfelelően. Az egyik prioritás a fellépések között, ami a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat irányelvét illeti, ezt múlt héten fogadták el. Meg lehet nyitni szabálysértési eljárásokat, hogyha a bizottság által megerősítést nyert, hogy a tagállamok nem felelnek meg az átültetési és végrehajtási kötelezettségeiknek. Jelenleg a bizottság egy részletes értékelést készít a megkapott információkról a ciprusi hatóságoktól, egy második tájékoztatási kérés után. És a bizottság szándéka, hogy a szabálysértési eljárásokat tovább vigye, amennyiben a bizottság által megerősítésre kerül a benyújtott anyagok alapján, hogy a ciprusi hatóságok nem felelnek meg az Európai Uniós joganyag átültetési kötelezettségeinek. Köszönöm szépen. Kére szót egy kolléga, Sinclair asszony. Köszönöm szépen elnök asszony. Nagy barátja vagyok Ciprusnak. Ciprusi kollégáim tudják, mennyit támogattam őket, illetve a, magam is két évig Cipruson laktam. 2009-es megválasztásom óta sok olyan problémával találkoztam, amely ciprusi ingatlannal kapcsolatos és brit állampolgárokkal. Christophers elnököt meg is kerestem ezzel kapcsolatban. Olvastam a petíció benyújtóinak levelét félreértés van, félrevezető eleme. Kérem a szakbizottságot, hogy ennyi időt fordítottak erre, ennyi energiát a petensek, akkor jó lenne ezeket tisztázni. A meg kell hallgassa a szakbizottság, hogy mi volt a félreértés. Ezért szívemből támogatom, hogy ezt az ügyet halasszuk el, kérjünk több információt. A ciprusi kormány tisztelem a A Ciprus netó kedvezményezett az EU alapokból. Ez, ez bizonyos kötelezettségeket is jelent. Úgy érzik ott, hogy itt külföldiekről van szó, de az Európai Unióban beléptek, ennek előnyeit élvezték, a felelősséget is vállalni kell. Elnök, köszönöm. Más kére szót. úgy értettem, hogy a petíció benyújtói sokat tettek, vagy nagyon sokat. Úgy gondolom, hogy rajtunk a sor, segítenünk kell. Ezeket a petíciókat tartsuk nyitva, és ö, úgy gondolom, ö, hogy a bizottság ö, sokkal keményebben kell fellépjen, hogyha siker, hogyha próbálkozunk, akkor találkoz, találunk valamivel lehet a petíció benyújtóit támogatni. Azt hiszem, hogy ennyit megérdemelnek. Végezetül ö, ö, ö, brit barátunk kívül, kívánja röviden összefoglalni monanóját. Nem arról van szó, hogy a ciprusiaktól próbáltunk földet elvenni, ők akarták eladni. másokat is becsaptak úgy, ahogy bennünket. Kérem, nagyon hangsúlyosan, hogy segítsen nekünk, elnök. Biztos lett benne, hogy a mi támogatásunkat megkapja, és remélem ez sikerre vezet. Egy kis változás van a napirendi pontokban, kérem megértésüket előráthatlan körülmények miatt. A 16. pont következne. Most 0336-218, aztán a 18-as szociális ügyek alatt. Kérem a megértésüket. Itt vannak a 036-os ügy érintetei. Köszönöm szépen, elnök asszony, Brigitta a nevem, és a Dán állat jóléti társaság nevében kívánok szólni a malacok rutinszerű farok kurtításáról. A, a, tanács irány elve intézkedik erről, és kimondja, hogy nem szabad rutinként alkalmazni ezt az eljárást, és figyelembe kell venni például a sűrűséget, 99%-a a dán malacoknak átesik a farokkurtításon a Dán hatóságokat nem sikerül e-, eltántorítani. 2010-ben volt egy vizsgálat erről, idézem, továbbra is rutinszerűen végzik a farokkortítás annélkül, hogy a megfelelő hatóság megvizsgálná, hogy a mezőgazdász megpróbálta-e a helyzetet másként megoldani a Dán hatóságok nem változtattak, és a Dán mezőgazdászok sem változtattak az eddigi gyakorlaton. 2011-ben mi a Dán Állatjóléti Társaság a bizottságot panasszal keressük kerestük meg Franciaországból, Belgiumból, Spanyolországból, az Egyesült Királyságból, Németországból is jöttek ilyen panaszok. Ez európai probléma. A válasz az ö, volt, hogy hasonló a helyzet más országokban. A bizottság nem ö, kezdte meg a szabálysértési eljárást a további oktatás, helyzet kilátásba, illetve a partnereket megegyezésre kérte. Ez számunkra nem megfelelő. Szeretnénk megelőzni az ilyen e, helyzetet, plusz erőforrásra van szükségünk. A malacok kereskedelme lehetetlené teszi, hogy dokumentáljuk a farokkurtítást. Valóban ilyen farak leharapásos esetek előfordulnak, amelyek indokolják a farokkurtítást. Ez egy preventív rutin. A tagállamok továbbra is élnek a forrókurtítással egyes helyeken, még Svédország, Finnország, más országok ezt nem gyakorolják. az tény, hogy ahol eltérnek ettől a gyakorlattól, ott drágább az állattenyésztés. Németországot Ban 9 millió sertést vásárolt Dániából hízlalás véget. Nyilván az olcsó áru könnyebben eladható. Azt javasoljuk, hogy a szabályszegési eljárás kezdje el a bizottság. Szeretnénk erre részletesebb javaslatot is adni. Azt javasoljuk, hogy az irányelv is változzon meg, és a bizonyítás terhe forduljon meg. Így az irányelv mondja ki, hogy dokumentolni, dokumentálni kell a farokkurtítás indokául szolgáló farok leharapást. ez egy utolsó megoldás legyen, amikor semmilyen más megoldás nincsen. az irányelv így megváltozna, és más lenne a megszövegezése, könnyebb lenne alkalmazni. A dokumentáció részekkel legyen az állatorvosi vélemény, amely kimondja, hogy fe, farok leharapás történt, és ezért indokolt a farok kurtítás. E, ellenőrzésre is e, szükség van. Rendkívül fontos, hogy a e, nyilvánvaló eltérés az irányelv által megkövetelt helyzet és a jelenlegi helyzet között nem maradhat fent tiszteletben kell tartani a demokratikusan meghozott szabályokat az EU-ban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most a bizottságot kérném meg, hogy kommentálja hallottakat. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban a petíció benyújtója által bemutatott pontok mindenképpen helytállóak. Rendkívül érdekes felvetések hangzottak el a javasoltakban tehát semmilyen tényszerű problémák nincs ezzel. A bizottságnak más a véleménye, mert valóban az igaz, hogy ez egy eléggé elterjedt probléma. Több tagállam nem felel meg az elvárásoknak ezzel kapcsolatban. A bizottság azt gondolja viszont, hogy nem a szabályok megváltoztatásával fogunk a problémát javítani, hanem sokkal inkább a képzés és a gazdasági szereplők tájékoztatásán keresztül. Több intézkedés született. A farokkortítás problémája nagyon bonyolult, ahogy azt a petíció benyújtója is kifejtette. Egyrészt a malacok értékesítési rendszerétől is függ. Olyan országokban, ahol a gazdák malacokat tenyésztenek, közben hizlalnak is, ebben az esetben a farokkurtítás tilos, hiszen egészen a hízlás végéig ugyanott marad ez a malac. De a dánok nagyon gyakran fiatal malacokat exportálnak hízlalásra más országokba, ott már sokkal bonyolultabb betiltani ezt, hiszen a piac farokkurtított malacot igényel, miért is kurtítjuk meg a malacok farkát, mert a malacok bizonyos feltételek között hajlamosak a farokrágásra, és ezen farokrágás csak még romlik, hogyha például unatkoznak a malacok, és manipulálható anyagok használatától is függ, hogy mennyire elterjedt ez a probléma. Ezt megint csak törvény írja elő. Nos, ezen kívül, hogyha különböző, többé-kevésbé vegyes csoportok vannak, tehát hogyha más állatokkal közösen tartják őket, az is problémás lehet, aztán a levegő minősége, a talaj minősége, a rendelkezésre álló terület, tehát ez egy sok tényezős probléma. Ehhez képest a bizottság célja mindenekelőtt a bevált gyakorlatok kialakítása, hiszen azt látjuk, hogy az állatjóléti jóléti stratégia, amelyet tavaly fogadtunk el, ennek egyik célkitűzése, amit a bizottság konkrétan szeretne elérni az, hogy bevált gyakorlatok listáját hozza létre jövő évig a sertés irányelvvel kapcsolatban, különösen pedig, ami a manipulálható anyagok használatát illeti, és más már említett dimenziókra vonatkozóan idén a prioritásunk mindenekelőtt az volt, hogy a csoporton belüli problémákat oldjuk meg, tehát például a manipulható anyagokkal kapcsolatos munkát csak most márciusban kezdtük el. Ezzel azt szeretném mondani, hogy hogyha egy ilyen általános probléma van, akkor a szankciók megközelítése nem feltétlenül a legcélra vezetőbb. A szabályok megváltoztatása érdekes lehet, és a petíció benyújtója által javasoltak érdekesek, de technikai szempontból nem feltétlenül tudjuk megoldani ezt a kérdést. A Dán hatóságokkal felvettük a kapcsolatot, és ők azt vették észre, hogy nagyon sok szabálysértés van ezzel kapcsolatban, és ezért foglalkoznak a Dán specifikus iránymutatásokkal, hogy elérjék, hogy a problémával többet és jobban foglalkoznak a tenyésztők. Általánosan pedig szeretném még elmondani, hogy ami az állatjóléti stratégiát illeti, amelyet tavaly fogadtunk el, a bizottság szeretné, hogyha létrejön egy hálózat, egy referencia központ hálózat az állatjólét védelmében, és ezt a parlament is támogatta ezt a javaslatunkat. Úgyhogy szeretnénk mi ebben tovább lépni, hiszen úgy gondoljuk, hogy valódi szükség van nem csak a jogalkotói munkára, hanem arra, hogy technikai struktúrákat létrehozzanak a tagállamok, azért, hogy a bevált gyakorlatokat jobban ismerjék és jobban megértsék az érintettek. Köszönöm. Uh- Köszönöm szépen. Taylor kolléga szeretett volna hozzászólni. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kérelmezőnek is, és köszönöm a bizottság válaszát is. Ez nem csak egy dán probléma, ez Franciaországban és Németországban is jelen van. Másrészt Svédország, Finnország és Litvánia például nem alkalmaz farokkurtítást. Tehát itt azt látjuk, hogy jobb menedzselésre van szükség, hogy ezt a stresszt elkerüljük. Ahogy a bizottsági kolléga is említette, nyilvánvaló, hogy a business as usual megközelítés nem működik hogy Dániában megakadályozzák a rutinból történő farokkurtítást. Az összes Dán sertés 99%-ának kurtított farka van. Tehát látjuk, hogy nem működik az, amit a bizottság javasol. Tehát most azt kérnénk, hogy szerződésszegési eljárást indítsanak. Amíg a kismalacok felnőnek, egyre nehezebb az irányelvet követni. A malacokból igazi disznók lesznek, és utána eladják ezeket elég gyakran harmadik országoknak. Tehát nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy Dániában, mielőtt eladják a sertéseket, megkurtítják őket a farkuktól. Tehát nagyon érdekes lenne jó lenne hallani további tapasztalatokról. Azonban kíváncsiak lennénk, hogy mivel igazolják ezt a dánok. Mivel érvelnek a farokurtítás mellett? Ez állatorvosi kérdés is. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy a bizottság álláspontja nem elfogadható. Egyetértek azzal, hogy szerződésszegési eljárást kellene indítani. És nem elég az, hogy reméljünk, reménykedjünk a farok jövőben, hanem valamit tenni is kell. Köszönöm. I thank you, Margaret Én köszönöm, Margaret Oken asszony. Thank you, Chair. Uh, köszönöm, és köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon régi dolog ez. Én az állat jólét intergroup tagja voltam. És egy nagyon hosszú prezentáció is volt a farokkurtításról. És ez annyira nyilvánvalóan sérti az állatok jogait, és évek óta tudjuk, és egy kicsit eh, meg vagyok lepve, hogy a bizottság itt arra hivatkozik, hogy bonyolult a dolog. Semmi nem történt. Ez tény. A malac tenyésztők követik a szabályokat. Tehát az állati jólét szabályait betartják. És mégis ezt csinálják. Mégis kurtítják a malacok farkát. Ez egy eléggé nyilvánvaló jelzése annak, hogy az állatoknak nincsen boldog életük, hiszen rendszeresen kurtítják a farkukat. És a bizottság válasza pedig ne az legyen, hogy felvilágosító kampányt kell tartani. Á, menjen már! Itt a bizottságnak ahhoz kell ragaszkodnia, hogy az Európai Uniós jogszabályokat betartják, és az ön munkája, hogy garantálja, hogy az európai jogot ténylegesen alkalmazzák. Éppen ezért eh, sokkal többre van szükségünk, mint szép szavakra. És már majdnem egy állati szót használtam. Jó, de nem mondom. Úgy gondolom, hogy a javaslata, hogy eh, garantáljanak egy dokumentációt a helyszínről, igazából nem a bizottság az, amelyik ott kurtítja a malacok farkát, hanem az igazi disznók kurtítják a malacok farkát. És az idén ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk, és igazából tegyünk fel egy kemény kérdés a bizottságnak, hogy mit tesz annak érdekében, hogy ezt a szabályt betartsák. Köszönöm szépen! a megjegyzéseket. Úgy gondoljuk, hogy talán azt javasolhatnánk, hogy nyitva marad a petíció, természetesen több kérdést is fel kell tennünk. Szorgalmazzuk, hogy a bizottság indítson eljárást Dánia ellen ebben az esetben, és hogy sokkal keményebben lépjen fel hiszen gondolom a bizottság észrevette, hogy nem vagyunk túlságosan elégedettek a tőlük kapott válaszsal. Így foglalnám össze. Szerintem nálunk van a lakosra, egy lakosra jutó legtöbb disznó Dániában. És éppen ezért az összes ország problémákkal foglalkozni kell. Németországban, Hollandiában már hallottuk ezeket az országokat, ahol ez gyakorlat. Let me thank you. Akkor szeretném eh, megköszönni a kérelmezőknek, hogy eljöttek és bemutatták a petíciót, bemutatták a problémát, és eh, azt hiszem, hogy eh, kapcsolatban maradunk. Akkor most áttérünk a 18-as pontra. Ez a szociális témával foglalkozik, és ide több vonatkozik, a 479-es, a 0483-as, a 625-ös, a 662-es, a 1144 és az 1261-es, tehát mind a tavalyi évből származnak ezek a petíciók, és most azonnal átadom a szót Kuti úrnak. Remélem itt van, igen. Tehát öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hogy itt lehetek. A nevem, mint ahogy elhangzott, Kuti László. A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének vagyok az elnöke Magyarországon. Ez az Egyesület tízezer tagot számlál. Elolvastuk ezt az anyagot, elolvastuk az Európai Bizottság véleményét. Lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, maximálisan egyetértünk vele. Viszont a mi petíciónk nem ezt tartalmazza. Én egyetértek azzal, hogy minden tagállamnak szuverén joga hogy a biztosítási rendszerét úgy alakítsa át, ahogy az számára ugye a legjobb és a leghatékonyabb. A mi esetünkben azonban nem ez történt. A mi esetünkben az történt, hogy 2012. január 1-én hatályba lépett törvény, tíz évvel ezelőtt már nyugdíjas státuszban lévő emberektől vonta meg a nyugdíjas státuszát. Nem kifejezetten rendvédelmi, illetve katona tagjaink vannak az Egyesületünknek, hanem 801 szakma képviselői, ebben a radioaktív anyagtól dolgozóktól a buszsofőrön át a bányászig mindenki megtalálható. Ezek a úgynevezett korkedvezményes nyugdíjas intézmények azért alakultak ki Magyarországon, mert ez a réteg, például egy radioaktív dolgozó olyan egészségtelen körülmények között dolgozott, melyet így kompenzáltak számára, hogy 25 éves munkaviszony után elmehetett nyugdíjba. Ugyanezt történt például a rendvédelmi dolgozóknál, egy rendőrnél, aki 60-70 százalékos túlmunkát végzett egy fizetésért, húsvétkor, minden ünnepnapkor készenlétben kellett lennie, el is ment dolgozni, ezt meg számára nem fizették ki, ezt ő vállalta. Alapjogaiban korlátozva volt, az volt a kompenzáció, hogy 25 éves szolgálati viszony után elmehet nyugdíjba. Ezt meg is tették, el is mentek nyugdíjba. Magam 2001-ben mentem nyugdíjba, teljes jogszabályú szabályos környezetben, a mostani rendelete a magyar államnak ezt elvette tőlem. Nem vagyok nyugdíjas. Kérdezem, hogy Európai Uniós állampolgárként el kell -e viselnem azt, hogy tegnap vásároltam egy kiló kenyeret, ma pedig hoz egy rendeletet a kormányom vagy a országgyűlés, hogy ez a kenyér nem az enyém. Vagy nem kenhetem meg vajjal, hanem csak zsírral vagy lekvárral. Úgy gondolom, hogy az a kenyér, amit én tegnap megvásároltam, az az enyém, azt tőlem nem vehetik el. Egyébként azt is sérelmeztük a petíciónkba, hogy a megszerzett nyugdíjas státuszunk tehát már nyugdíjban voltunk, tehát hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy mostani aktív dolgozókkal kapcsolatosan változtatták meg a nyugdíjszabályokat, hanem a már nyugdíjban lévő nyugdíjas jogszabályok szerinti nyugdíjas állománytól vették el a nyugdíjat. Visszaható hatája. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenféleképpen Európai Uniós normát sért. Büszkék vagyunk rá, hogy az Európai Unió tagjai lehetünk. Örömmel vettük, hogy José Manuel Barroso úr, az Európai Bizottság elnöke figyelmeztette a magyar kormányt arra, hogy a demokratikus értékeket tartsa be. Mi emellett síkra szállunk, és úgy gondoljuk, hogy mindenféleképpen ezeket a demokratikus értékeket, a demokrácia értékeit be kell tartani. Annyit szeretnék még megjegyezni, hogy a kormány, amikor ezt a törvénytervezetet készítette, semmilyen nyugdíjas szervezettel a kapcsolatot nem vette föl. Szakszervezetekkel tárgyalt, akik az aktív dolgozók érdekeit képviselik, ez teljesen természetes. Hiszen őket a jövőre nézve fogja érinteni, ahogy a jogi nyelven mondják, pro futuro, ez a jogszabály viszont ex tunc rendelkezéseket, tehát visszaható hatályú rendelkezéseket tartalmaz, mert nyugdíjas emberektől megvonták a nyugdíjukat és az összes vele járó kedvezményt. Tehát aki tíz éve az életét arra alakította ki, hogy ő nyugdíjasként él, az most ö, teljesen életmódváltozásra kényszerült, tekintettel arra, hogy a magyar ö, kormány előterjesztésére a 2011 évi 167-es törvény ezt tartalmazza. Magam részéről köszönöm szépen. Uh, köszönöm szépen, hogy bemutatta a helyzetet és a petícióját. Elnézést kérek, hogyha félreértem a nevét. Sajnos nem beszélek magyarul. A második felszólaló Katus úr, remélem jól ejtem a nevét. Igen, tisztelt elnök asszony, parancsára teszem meg a jelentést. Katus Károly vagyok, Magyarországról érkeztem. 3000 fős egyesület képviseletében fordultam önökhöz. 1860 tagunk írt alá azt a petíciót, amit most tárgyal a tisztelt petíciós bizottság én magam is határőr voltam, és a nagy szerencsének tartom azt, hogy részt vettem a Magyarország Európai Uniós csatlakozását biztosító kiváló magyar határőrizetnek a megvalósításához, és ma a Schengeni határ ugye Magyarország külső határán húzódik, és ha én 1500 kilométert eljöttem ide Brüsszelben azért, mert Magyarországon nem tudok a jogsértésemmel mit kezdeni. Nem állnak velem szóban sem bíróságon, sem Budapesten a parlamentben, sem pedig a volt parancsnokaim, akkor azt tudom mondani, hogy azok a bajtársaim, akik néznek engem, hallgatnak Magyarországon, és minden reményüket abba helyezték, hogy itt Brüsszelben a demokrácia, a szabadságjogok és a jogállamiság méltó őrzőjének fővárosában segtséget kapunk az ügyeinkben akkor azt mondom hogy nem csak reménykednek hanem sokan még imádkoznak is azért hogy ez a petció sikeres legyen és ez a petció olyan fogadtatásra találjon ami egyrészt példát mutat hogy az európai unióban nem lehet visszamenőlegesen törvényeket hozni nem lehet tulajdonjogot úgy elvonni magyar emberektől akik negyed évszázadot vagy többet szolgáltak, öt tíz évet nyugállományba töltöttek, lezárt jogviszony, számtalan parancs, miniszteri rendelet, országgyűlési alaptörvény biztosította ezeket a jogokat, és egyik hónapról a másikra egy kiszolgáltatott helyzetű, tulajdonától meg, meg, megvont, tulajdonjogában megsértett 43.700 fő határőr, rendőr, tűzoltó, polgárvédelm is, katona, nemzetbiztonsági szakember, katasztrófavédelmi szakember úgy kezdje meg a hónap első napját, hogy a másfél éve Magyarországon megváltoztatott alaptörvény, az akkori alkotmány kimondta azt, hogy visszamenőlegesen az állam megszünteti a korhatár alatti nyugdíjakat, és helyében egy bizonytalan jogi hátterű, bármikor csökkenthető, megszüntethető rendszeres szociális ellátást, egy szociális segélyt álltott a helyébe, amely jóval gyengébb a vásárlóerőben, és bármikor elvonható. Tisztelt Bizottság! 1947-ben az én nagyapámtól ugyanúgy elvonták a szolgálati nyugdíjat, mint tőlem Jutalmul még a házát is felgyújtották, és rá néhány hónapra meghalt. Ez azt jelenti, hogy ez a folyamat, ami a szolgálati nyugdíj és a korhatár alatti nyugdíjakra vonatkozóan egy szabad utat kap Európában, hogy hozzá lehet nyúlni szerzett jogokhoz, különösen a fegyveres szerveknél dolgozó állományt. Úgy meg lehet fosztani jogos járandóságától, hogy közben a saját országában hetz kampányjal médiakampányjal le lehet járatni azokat az embereket többek között engem is akik a délszláv polgárháborúban fegyveresen vettek részt védve magyarország érdekeit szeretett magyarország érdekeit és védve az európai közösségnek az érdekeit és a nemzetközi demokratikus szabadságjogokért küzdő különböző szervezeteknek az embargós és egyéb eh, munkáját segtettük. kérdezem én hogy létezhet -e olyan, hogy a tisztelt Európai Bizottság ebben a néhány oldalában azt állítja, és reméljük újra meg fogják vizsgálni, és ezt is kérem, hogy a tulajdonhoz való jog sérelme, a megkülönböztetés tilalma, mert életkor alapján az 57 éven aluli szolgálti nyugdíjasok esetében alkalmazták ezt a szankciót, és kifejezetten a fegyveres rendvédelmi szolgálatot ellátókra nyugdíjasokra egy külön a világon a középkor óta ki nem fejezhető dézsmát vetettek ki a nyugdíj helyett biztostott szociális ellátást adónak nem nevezhető bizonyos jelenleg sixteen os csökkentéssel sújtották amit egyelőre nem tudunk hogy mi. Lehet-e azt mondani, hogy a visszaható hatály tilalma megengedhető? Lehet-e azt mondani, hogy 1500 kilométert kell utaznom három napon keresztül, és ki tudja hányszor jártam már Strasbourgba és Brüsszelben, hogy az igazamat itt keressem. Magyar állampolgár vagyok, 25 évet szolgáltam, és ide kell jönni, ebben méltánytalan helyzetbe hoznak engem az Unió egyik országában. Úgy gondolom, hogy ha erre itt, Európa Unió fővárosában igent lehet mondani, hogy ez Magyarország nemzeti belügye, akkor régen ott tartunk, hogy olyan történelmi ismereteinket eh, nem vesszük figyelembe, amelyek ennek az európai közösségnek egyébként a születését, a probléma megoldás tekintetében a születését eredményezte, országok megbékélését hozta el, és a demokráciás jog és a sajtószabadság és a jogállamiságnak a garanciája volt. Ezt nem lehet megengedni itt Brüsszelbe, hogy ez Budapesten bárki is alaptörvény módosítással felülírja. Szeretném elmondani, hogy Ferenc pápa, aki nemrég apostoli szolgálatának hazájában, Argentinában a következőt mondta az alaptörvényről. A törvényeket, különösképpen az alaptörvényt azért alkották meg, hogy megtartsák őket, és nem azért, hogy személyes vagy pártpolitikai okokból módosítgassák. Kérdezem én, hogy ezt, hogy másfél éve a magyar alkotmányt úgy merte valaki módostani hogy tőlünk a szolgálati nyugdjasoktól a bányászoktól a vegyiparban dolgozóktól a veszélyes közlekedésben dolgozóktól a nyugdját elventék megvonták és helyébe olyat adtak ami nem felel meg sem, semmilyen normális országban alkalmazható alapelveknek. szeretném még megkérdezni hogy akik ezt a törvényt hozták, és nem tudtam Budapesten megkérdezni, remélem most látnak. Tudják-e azt, hogy a szolgálati nyugdíjasok, különösen ugye a rendőrök, katonák, és kiemelve az összes többit a börtönőrt, tudjuk-e azt, ha most is hároman ülnénk a 65 éves kort, mikor tudnánk megérni, és mennyien? Megmondom önöknek. A harmadik ember, aki nincs itt, ő fogja megérni. Mi ketten, meg fogunk halni. Ez a statisztika. Aki nem hisz a statisztikának, az elmúlt öt évben legalább száz kollégán, száz bajtársamnak a temetésén én mondtam a búcsúbeszédet. És tudom azt, hogy 40-50 éves korot, kor között és 50 pár éves korban kellett őket elbúcsúztatni. Hogy lehet az, hogy ezt Budapesten nem értették meg, hogy miért van szolgálati nyugdíj kedvezmény. És az, hogy tőlünk elvették a következő korosztálynak sem biztostják. hogyan lehet azt megengedni hogy sixty five éves tűzoltó mentsen valakit? az európai unió külső schengeni határát ahol a migrációs nyomás akkora hogy alig lehet kezelni hogyan lehet azt megengedni és azt elgondolni hogy oda egészségben megrokkant vagy ott meghalt bajtársak fogják őrizni ennek a közösségnek a határait? a hatalmas migrációs nyomásra egy példát mondtam. Egyszerűen fenntarthatatlan mind a régi, mind pedig az új szolgálati nyugdíjrendszer. Köszönöm szépen a és elnézést kérek, ha érzelmektől dúsan adtam elő mondani valómat. A kollégám eh, több hivatkozást mondott. De úgy gondolom, hogy a figyelemfelhívás az érzelmi oldalról fontos volt. Sokat utaztunk, nagyon reménykednek bennünk, és remélem, hogy úgy tudunk visszatérni, hogy támogatnak bennünket. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy köszönettel tartozunk önöknek. Értem azt, hogy érzelmileg ennyire túlfűtött, nem kell bocsánatot kérnie. És most megkérném a bizottság képviselőjét, hogy vázolja a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy a bizottság lehetőséget kap, hogy válaszoljon a hat petícióra, amelyeket a szakbizottsághoz nyújtottak be magyar állampolgárok. Ha megengedi, két részben válaszolnék ezekre az aggályokra. Az elsőben szeretném elmondani, hogy mit nem tehetünk és miért nem tehetjük. Második részében pedig szeretném elmondani a kérdezőknek, hogy mit teszünk, és mit aktívan, és miért tesszük. Tehát aktívan szeretnénk foglalkozni az ügyjel. A hat petíció egy eh, nyugdíjreformmal foglalkozik, amelyet tavaly fogadtak el Magyarországon. Már foglalkoztunk egy másik hasonló, igazából nem hasonló jellegű, hanem egy ilyen jellegű nyugdíjreformmal, amely a magyar nyugdíjreform csomaggal foglalkozott. Ez ma délelőtt volt. Ezek a petíciók, amelyek az 1860 aláírás tartalmaznak, amelyet Katus Károly gyűjtött össze, azt mutatják, hogy itt közalkalmazottak bizonyos csoportját érinti a szolgálati nyugdíjak megvonása. Tehát ez a volt katonákra, határőrökre és rendőrökre vonatkozik. Tehát ezek a személyek szerzett jogaikat nem élhették ki a reformcsomag után, tehát nem élhettek ezekkel a jogokkal, megvonták őket. Szeretném elmondani, hogy azok az emberek, akik ilyen hazafias mondjuk így területen dolgoztak, tehát a katonaság, a rendőrség, és így tovább, tehát patrióta feladatokat látott el, és egy nyilvános, nyilván való, hogy egy büszkeség is mögötte van. És nyilvánvalóan a korengedményes nyugdíj és a büszkeség is nyilván összefügg. Tehát teljes mértékben tisztában vagyunk a helyzettel. Azonban jogi tekintetben kötelességem, hogy megismételjem a jogi helyzetet, a nyugdíjrendszer, a társadalombiztosítási rendszer szinte teljes mértékben tagállami kompetencia és ezt a az Európai Unió működéséről szóló szerződés explicit említi. Tehát, és Magyarország is, mint Európai Uniós tagállam önmaga dönt ezekben a kérdésekben. A kérelmezők viszont azt kérik a petíciójukban, hogy a bizonyos közalkalmazottak helyzete, tehát a katonák, volt katonák, rendőrök, határőrök, azt állítják, hogy az Európai Uniós jogba ütközik ez. Ez nincs így. Tehát nincsen olyan európai jogszabály, amely előírna Magyarországnak, hogy hogyan alakítsa a nyugdíjrendszerét. Ide beletartozik a nyugdíjreform, ide beletartoznak a változtatások, tehát a tagállam döntési hatásköre ez. Nem szólhatunk bele a reform tartalmába. Ez rossz hír. Az egyik kérelmező a magyar törvény visszavonását kéri. Ez, ez, ez európai szinten lehetetlen. Tehát ezen a területen az Európai Unió nem szólhat bele. Az biztos, hogy ebből nagy felhördülés lenne. Mindegyik kéremező diszkriminációt említ. És a hivatalos válaszunkban itt az alapjogok kartája, amelyre hivatkoznak a petizók, akkor kényszeríti a tagállamokat, amikor európai jogot alkalmaznak. Tehát ennek a kartának nincsen közvetlen hatája egy Európai Uniós tagállam állampolgáraira. És ez a társadalombiztosítási ellátásban is így van. Ennek fényében a bizottság nem tud proaktív választ adni, ami például egy is eljárás lenne, tehát ebben az esetben ez nem áll fenn. A diszkrimináció érvének a figyelembevétele és észleltem, hogy erre mozdultak el. Ezt az Emberi Jogi Bíróság előtt lehet érvényesíteni, hogy diszkriminációról van-e szó. Nem tudom, hogy milyen a politikájuk, tehát hogy elfogadhatóvá nyilvánítják -e ezt a kérvényt, vagy nem, tehát ez rajtuk múlik. Tehát ez volt a válaszomnak az a része, hogy miért nem tehetünk valamit jogilag. De most áttérek a az eszmefogtatásom második részére, és ebben a tekintetben nagyon aktív az Európai Bizottság a tagállamok irányában. Ez pedig a, a nyitott koordinációs módszer. A pénzügyi válság az önök országát is keményen érintette. Tagállamok proaktív biztatást kapnak a bizottságtól, hogy fejlesztenek ki bizonyos eszközöket, fejlesztenek ki egy eszköztárat, amely néha mink is meglep, hiszen mi a bizottságban évek óta kérünk ilyeneket, és akkor hihetetlen gyorsan válaszolnak, reagálnak a tagállamok ilyen instrumentáriumokkal. Tehát ez működik, és olyan fórumokról van szó, ahol a kérdéseket fel lehet vetni. Megvan az Európa 2020-as keret, az eh, európai szemeszter, melynek révén európai tagállamok a bizottságnak nemzeti reformprogramokat nyújtanak be. A következő áprilisban aktuális, a bizottság pedig eh, a tanácsnak javaslatokat tesz hogy ezeket a reformprogramokat megvizsgálja. És ajánlatokat tesz a megvalósításukra is, utal a lehetséges negatív hatásokra is. Hiszen azt látjuk, hogy a gazdasági válságnak nagyon kemény szociális kihatásai vannak. De most nem akarok itt nagyon tág értelemben beszélni, hiszen itt egy dologról van szó. De csak annyit szerettem volna elmondani, hogy nagyon széles spektrumon mozgunk, és remélhetőleg önöket és kollégáikat is érinti majd ez. Van egy szociális politikával foglalkozó bizottság, és a tagállamok pedig ismét úgy néz ki, hogy a bizottság javasol, szorgalmaz, bátorít, előkészít különféle fórumokat és a Szociális Politikával foglalkozó bizottságban a tagállamok eh, megvizsgálják egymás társadalombiztosítási rendszereit, és eh, összehasonlítják reform fáradozásaikat is. Hihetetlen dinamika fejlődött ki az európai szemeszterben és a Szociális Bizottságban ezen a téren. Magyarország is nagyon aktív, biztosíthatom önöket, hogy a magyar kormány nagyon aktívan szerepet vállal ezekben a folyamatokban. Ezen túlmenően szorosan együttműködünk az OECD-vel, a gazdasági fejlődési világszervezete Magyarország is tagja az OECD-nek, Múlt héten Párizsban jártam az OECD-nél, hogy ezekről a dolgokról tárgyaljunk, nem csak magyar ügyről, hanem az összes tagállam ügyéről. A bizottsághoz és a tagállamokhoz hasonlóan az OECD is egyre inkább koncentrál a válság, a pénzügyi, gazdasági, politikai válság szociális kihatásaira. Tehát Magyarország olyan ország, amelyet különösen érint a fiskális válság. 2012-ben Magyarország egy fizetési mérleg program ország lett, tehát nem teljes mértékben része az átfogó programnak, de nagyon kemény intézkedéseket kellett foganatosítani. És most pedig találgatjuk hogy a, az önök kormányzata miért nem eh, mutatta be a hosszú távú reformprogramját lebontva lakossági csoportokra. A nyugdíj az, az mindenhol probléma. A nyugdíjrendszerek eh, problémásak, hiszen a, a nyugdíjrendszerek mindig veszteség, a nyugdíj reformok veszteséget jelentenek. Tehát általában egy reform sosem jelenti azt, hogy jobb lesz. Pillanatnyilag 18 tagállam reformálja meg nyugdíjrendszerét, a bizottság pedig aktívan figyeli, hogy milyen szociális kihatásai vannak ennek a folyamatnak különféle társadalmi csoportokra. Nagyon aggaszt minket az, hogy például az idősebb dolgozók egyre inkább elszegényednek és a nyugdíjasok is elszegényednek. És igazából a figyelmünk központja erre összpontosul. Tehát sajnos az üzenetem az, hogy jogilag nem tudunk tenni semmit. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottságnak. Mielőtt átadom a szót a kollégáimnak, szeretnék emlékeztetni, hogy fél hétig van tolmácsolás, és elképzelhető, hogy kevés időnk marad. Tabajdi kolléga kap először szót. Köszönöm. Több tízezer, több tízezer ember figyeli aggódva Magyarországon, akiket jogaiban megsértettek, hogy segíte nekik az Európai Unió, segíte nekik a petíciós bizottság. Itt nagyon felelős döntést kell hoznunk jogi, szociális és erkölcsi szempontból. Én szeretném a bizottságot figyelmét fölhívni, hogy négy uniós alapelvet sért, sértettek meg, amikor ezt a törvénykezést Magyarországon elfogadták. Egyrésztről a visszamenőleges retroaktív törvénykezés ellentétes az unió alapelvével. ezt megtiltja az emberi jogok európai egyezménye a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya és számos európai brósági télet fogalmazódott meg amely tiltja a retroaktv a visszamenőleges télkezést. fölhvnám a bizottság és a petciós bizottság figyelmét hogy az Európai Bizottság már elindított egy kötelességszegési eljárást Magyarország ellen nyugdíjügyben. Ez a magyarországi bírák nyugdíjazása ügyében, amikor visszamenőlegesen 70 évről 62 évre leszállították a korhatárt, és az Európai Bíróság elítélte a magyar kormányt, és a jogsértő állapot megszűnt föl ugyanez a jogi helyzet van jelen pillanatban hogy visszamenőleges törvénykezés elfogadhatatlan az uniós normák számára. a második ez a jogbiztonság kérdése hiszen a jelenlegi szociális ellátás bármikor csökkenthető és megvonható. a harmadik a jogorvoslat kérdése az európai bizottság ezt sem értette meg hogy ezeknek az embereknek nincs jogorvoslati lehetősége Magyarországon, nem tudnak elmenni bíróságra, ezért nem is tudnak a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságra se elmenni. Ez a legelső alkalom, hogy elmondhatták a jogsértésüket. Vagyis a jogorvoslat biztosítása. Tessék, kérem a bizottság nézze meg, hogy az alapjogi karta 47. cikke tartalmazza tisztességes jogorvoslat lehetőségét. Ezek azok az uniós alapelvek, amelyeket megsértett, és van még egy negyedik, az emberi méltóság tisztelete. Az, hogy ezeket a bányászokat, határőröket, katonákat, a korkedvezményes nyugdíjasokat megpróbálták kriminalizálni a magyar médiába, ez az emberi jog megsértés. Ezért kérem, javaslom elnök asszony, hogy a petciót tartsuk nyitva, javaslom, hogy kérjünk a magyar kormánytól hivatalos állásfoglalást, és ha ez sem eredményez, legyen vizsgálóbizottság, fel kell szólítanunk a magyar kormányt most innen ebből a teremből, hogy a jogsértő állapotot szüntesse meg, és kártértésben részestse az áldozatokat, az Európai Bizottság pedig vizsgálja felül mostani hamis rossz megalaz, megalapozatlan álláspontját. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Busztináró kolléga. Dragi petiționari, distinși colegi! Köszönöm szépen. Tisztelt petíció benyújtók, tisztelt kollégák! A bizottság válasza nem csak, hogy nem kielégítő, hanem ez egy technikai, hideg, rideg válasz. Miközben emberi sorsokról beszélünk. Ez egy bürokratikus válasz. Azért mondom ezt, mert a bizottság elmondja, hogy miért nem tehetünk semmit. Miért csak válaszokat adhatunk több tízezer polgár panaszára. Először is a kopenhágai kritérium, amely a csatlakozás előfeltétele minden tagállam számára. Nos, a kopenhágai kritériumokban szerepel, és a tárgyalási csomagban is, ahogy az Románia és mások esetében is így volt, az igazságszolgáltatási fejezet egyebek között utal arra is, hogy a jogbiztonságot és a jogi keret ö, ö, hogy a jogbiztonság, a joganyagot előre lehessen ismerni, és arra lehessen számítani. Ez mind nagyon fontos feltétel. Másodszorban, ami pedig a kormány álláspontját illeti, itt tulajdonjogokról van szó. A nyugdíj egy tulajdonjog, és ezért a tulajdonjogot nem szabad megsérteni. Harmadsorban, ami a visszamenőleges hatály elvét illeti, ez a római birodalom óta nem működik, azaz csak totalitarista rezsimekben működött. Hogy mondhatja az Európai Unió vagy az Európai Bizottság, hogy a visszamenőlegesség európai vívmánnyá válik? És ugyanúgy kérjük a petíció benyújtóitól, talán ö, engem nem jól informáltak. A kérdésem az, hogy kaptak-e bármilyen hivatalos anyagot a döntés jogalapjáról, hogy milyen jogalappal vették el tőlük a nyugdíjjogukat. ugyanis nem volt ilyen hivatalos értesítés. És így a petíció benyújtói nem kapnak jogot a jogorvoslathoz, nem kapnak lehetőséget a jogorvoslatra. Lehetséges-e, hogy ö, megtagadjuk a bírósághoz való fordulás jogát a petíció benyújtóinak? Nincsen semmilyen jogorvoslatuk a saját országukban, vagy bárhol másutt, mivel nincsen jogi értesítés. Nincsen jogalapja annak, hogy kimondják, hogy holnaptól kezdve elveszük tőled ezt a jogosultságot. Tehát, hogyha ez így történt, akkor az Európai Bizottságtól azt kérdezem, hogy igen, vannak európai szabványok, de hogyha ezeket megsértik, akkor Mire jók ezek a szabványok, hogyha ezeket megsérthetik? Ezen kívül állandóan azt mondjuk, hogy Európát sújtja a válság. Nos, Romániában az előző kormány hasonló lépéseket tett, de az emberek bírósághoz fordultak, és megnyerték az ügyüket, mert ők, nekik volt joguk bírósághoz fordulni. és a mostani kormánynak kell kifizetnie az előző kormány lépéseinek az árát. Tehát ezt a terhet átadták a következő, a jövőbeni kormánynak. Most pedig a bizottság azt mondja, hogy mi más tehetnénk. Nem, ez implicite azt jelenti, hogy a bizottság képviselője elfogadja azt a tényt, hogy az Európai Unió lemond a szociális modelljéről, amelyet az Európai Bizottság elnöke támogat. Az Európai Bizottság képviselője azt mondja a katonáknak, akik az országukat szolgálták, és akik életükkel is akár adóztak az ország érdekének, hogy semmi más nem tehet. Én tehát azt javaslom, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, Másodszorban, hogy a bizottságunk elnöke tájékoztassa a magyar kormányt, és kérje fel a magyar kormányt, hogy adjon magyarázatot, és adja meg a jogalapját annak, hogy visszavontak az igazságszolgáltatáshoz való jogot a petíció benyújtóitól. A, foglalkozás ügyi, a foglalkoztatási szakbizottságnak is ki kell kérni a véleményét, végül pedig feljegyzést kell küldeni Andor biztos úrnak, aki ugyan magyar, de a tisztsége kötelezi arra, hogy az Európai Parlamentet tájékoztassa arról, hogy elítélhetünk-e 40 ezer magyar polgárt, arra ítélhetünk-e, hogy szegénységben éljen, miután évekig szolgálta a saját országát. Welcome. Um, most uh, az időre emlékeztetnék, tehát valami újat fűzzön hozzá, Gönc kolléganő. Ezt fogom tenni, nagyon sok minden elhangzott. Én is teljesen elégedetlen vagyok egyébként, a bizottság véleményével is teljesen elfogadhatatlannak tartom. Itt elhangzott, hogy 40 ezer magyar állampolgár került ilyen helyzetbe, adjuk hozzá azt a 340 ezeret is, akiről délelőtt volt szó, és ahol gyakorlatilag ugyanez volt a bizottságnak a, a reakciója, nincs beleszólása ebbe délelőtt amikor a rokkantnyugdjasok nyugdj megvonásáról volt szó akkor elhangzott hogy azok az emberek tz napot kaptak arra hogy az életüket átstruktúrálják és a jövedelem nélküliséghez alkalmazkodjanak. a most délután tárgyalt ügyben azt hiszem hogy thirty three napot kaptak. az európai unió brósága egyértelműen kimondta hogy a brók nyugdjazása ügyében elfogadhatatlan az hogy nincsen nem volt átállási idő azt gondolom, hogy ezt precedensnek tekinthetjük. Azt gondolom, hogy az Emberi Jogi Bíróság kimondta, hogy a nyugdíjjogosultság tulajdoni védelmet élvez, ezt is precedensnek tekinthetjük. Szeretném emlékeztetni a bizottságot a Judicial Scoreboard ügyre, ami a jogállamiságról, jogbiztonságról szól. Fantasztikus lehetőség lesz a bizottság kezébe, hogy ehhez a kérdéshez hozzányúljon mindjárt az európai szemeszter kez, keretében. Itt elhangzott az, hogy nem volt joga sem a délelőtt említett 340 ezer embernek, sem ennek a 40 ezer embernek arra, hogy fellebbezzen, ugyanis nem kaptak határozatot kaptak egy levelet, amivel tehettek, amit akartak, gyakorlatilag semmifajta lehetőségük nem volt semmifajta jogorvoslathoz. Az Európai Unió alapja az, hogy jogorvoslati lehetőséget adni kell minden esetben. És kérem, hogy mindezeket és mindenféle egyebet, amit a bizottság nyilván sokkal jobban tud, mint mi, vegyék figyelembe, és ennek ismeretében lépjenek tovább. És azt gondolom, hogy a két ügyet együtt kéne kezelni, és valóban magyarázatot kérni a magyar kormánytól, és ha kell, akkor akár oda menni és megbeszélni, hogy itt igazából mi történik, és ez az Open Method of Coordination, ez nem válasz erre, ezt pontosan tudja a bizottság is. So Köszönöm szépen, biztos vagyok, hogy eh, megérik először Bagó kolléga, utána eh, más kap szót. Először, először a magyarok, és utána ön. Köszönöm a szót, elnök asszony. Hát nagyon kíváncsian vártam, hogy hogyan alakul ez a mai vita, illetve a petíciónak a sorsa. Tekintettel arra, hogy itt politikusok ülnek elsősorban a teremben, és mindenki tudja, hogy ez egy szakmai köntösbe bújtatott, de tulajdonképpen politikai vita. Ez tulajdonképpen egy politikai hetz kampánynak a része, bármennyire is képvisel azt, hogy szerint nem erről van szó hiszen hogy egy 10 fős és egy 3000 fős egyesületnek az érvelését hallhattuk, 1860 aláírással megtámogatva, amit én nem nagyon tartok reprezentatívnak, és hogyha Tavalyi Csabára visszahivatkozok, aki azt mondta, hogy több tízezer ember figyeli, akkor én azt mondom, hogy több százezer ember tudja viszont Magyarországon, hogy ez igenis politikai kérdés, amely politikai kérdésnek az alapja az az volt, hogy meg lehetett tenni azt Magyarországon, hogy valaki 37 évesen elmehetett nyugdíjba, és mellette egyébként biztonsági őrként tovább is dolgozott. Akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy szereptévesztésben vannak a tisztelt képviselőtársaim, hiszen ez az Európai Parlament petíciós bizottsága, és nem a, egy Európai Parlamenti Magyar Kormány Vizsgálóbizottság, nem egy önkéntes jogászegylet, ami valamiféle véleményt tud alkotni, és legfőképpen, ha már ugye a a jogorvoslati lehetőségre hivatkoznak a tisztelt kollégák, hát vegyék tudomásul, hogy ez nem egy fellebbviteli fórum, ez az Európai Parlament Petíciós Bizottsága, ahol a petíciókat meghallgatjuk és megpróbáljuk elbírálni, hogy van-e benne hatáskörünk. Egyet kell, hogy értsek egyébként az Európai Bizottsággal, hiszen általános jogi alapelv, hogy a jog nem ismerése nem mentesít, illetve az is, hogy alkalmatlan eszközzel, tehát kísérletnek nincsen helye ez pedig tipikusan az, hiszen ez az ügy nem a petíciós bizottság által elbírálható ügy, tekintettel arra, hogy számos, nagyon-nagyon sok érv elhangzott amellett a bizottság részéről, és ezeket csak ismételni tudnám, de az időrövidsége miatt nem teszem, eh, hogy egyszerűen ebben az esetben nem állapítható meg az uniós jognak a megsértése, még ha egyet is értek eh, bizonyos részekben a petíciót beadóknak a véleményével, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy nem az európai normák tartozik, ez nemzeti hatáskörbe tartozó ügy, innentől fogva ebben az esetben el lehet menni az Emberi Jogok Európai Bíróságára, meg lehet keresni a különböző felleviteli fórumokat, de sajnos az nem az Európai Parlament Petíciós Bizottsága. Köszönöm. I thank you for your statement. Köszönöm. Becker kolléga. Rövid leszek. És van igény rá, tovább is vázolom később. Én Ausztriában az egyik eh, idősek szervezetének eh, vezető tagja vagyok. Ez pedig teljes politikai jogokat kapott, tehát szociális partner. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíj rendszer kérdéseiben a kormányzattal rendszeresen egyeztetünk, és együttes döntéshozatal is van. Máshol a világon ilyen nincs. Pontosan tudjuk a kormányunktól és az összes többi kormánytól, hogy az európai tagállamok minden eszközzel megakadályozták, hogy legyen jogalkotási kompetencia európai szinten nyugdíjkérdésekben. Éppen ezért megértésükre számítok, hogyha arra kérem önöket, hogy értsük meg a kérelmezőket, értsük meg a problémáját annak, aki idejött és, és, és nem lehet úgy hazaküldeni őket, hogy európai szinten semmit nem lehet a problémájuk érdekért tenni. Tehát szerintem sokkal célszerűbb kihasználni a parlamenten kívüli lehetőségeket. Tehát mondjuk el, hogy milyen lehetőségeik vannak problémáik orvoslására. A biztos az Európa, az Emberi Jogok Bírósága, tehát nagyon sok lehetőség van. De mi itt nem fogunk többet csinálni. Holnap a Szociális Bizottságban eh, szavazunk a nyugdíjról szóló fehér könyvről. Ez már egy nagy lépés a Szociális Unió felé. De még ebben is kőkeményen benne van a nyugdíjrendszer szubszidiáris jellege, mármint hogy ez tagállami kompetencia. És ezt nem azért mondom, hogy negatívan fogalmazzak, hanem hogy ne ébreszünk itt hiú ábránt reményeket. Köszönöm. Értem, Becker kolléga az álláspontját, de szeretnék rámutatni, hogy úgy gondolom, hogy ez az alapvető jogok kérdése. És a petíciós bizottság mindig nagyon aktív volt az alapjogok kérdésében hogy most összefoglaljuk a különféle felszólásokat a kollégák részéről. Nyitva hagyjuk a petíciót, másodszorban további választ várunk a bizottságtól, hogy miért nem tudnak ezzel tovább foglalkozni, harmadsorban pedig megragadnám a javaslatot, hogy kérjük be a magyar kormány hivatalos álláspontját. És kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondolnak, hogyan definiálják ezt a helyzetet, és azt javaslom, hogy a titkársághoz beérkeznek a válaszok, és akkor utána szakbizottságunkban folytatjuk a vitát, hogyha ez a kollégák igényének is megfelel. Ebben az értelemben szeretném megköszönni a kéremezőknek, hogy eljöttek, vették a fáradtságot, és a 19-es témával folytatjuk, az 1557 per 2009-es petícióval, és úgy gondolom, jelen vannak a kérelmezők, nem, csak a bizottság, tehát akkor szeretném megkérni a bizottságot, hogy adjon nyilatkozatot. Thank you. Köszönöm szépen mivel a kérmező nincsen itt, csak szeretném összefoglalni, hogy miről van szó. Kaptunk egy dokumentumot a magyar kormánytól, amely elmagyarázta a petícióval kapcsolatos álláspontjukat, és az utóbbi napokban kaptunk egy reakciót a kérelmezőtől. Hogyha megnézzük a magyar kormány válaszát. Azután is fenntartjuk a véleményünket, hogy nincsen bizonyíték arra, hogy itt szabálysértés, szerződésszegés történt volna. Hosszú lista van a válaszban, amely magyarázatot ad a dokumentumokra milyen új ö, intézkedéseket hozott a kormány. Az előző kormány alatt történt az intézkedést, és a kérelmező maga is elmondja, hogy egyik oka a kérelemnek, hogy az előző kormány nem tárgyalt a kérelmezőkkel, most pozitív fordulat történt, és most már figyelembe veszik a véleményüket. A petícióban szereplő egyes problémák megoldódtak, de a az Európai Bizottság nem kezdeményezhet szerződésszegési eljárást. Emberjogi kérdések vannak, és a kérelmező azt mondja, hogy a vállalkozási környezettel vannak problémák. A Mm, mi a bizottságban a magyar kormány lépéseit figyelemmel kísérjük az európai szemeszter keretében. Az Európai Bizottság, a vállalkozási főigazgatóság kiadott egy dokumentumot a vállalkozási akciótervre, amely megfogalmaz ajánlásokat a kormányok számára megfelelő körülmények biztosítása érdekében. Átadom a szót kolléganőmnek, az adóz, vagy kollégámnak az adózással kapcsolatban. Kérem nagyon gyorsan, mert már túlóráznak a tolmácsok. A, az adó főigazgatóság úgy látja, hogy az a kritika, amelyet megfogalmaztak a nemzeti jogszabályok ellen, az nem az EU tör, nem mond ellent az EU szabályainak, például az ÁFA szabályainak. Ezt meg tudom erősíteni. Az derül ki, hogy az áfa fizetési kötelezettség attól függetlenül, hogy kifizet vették-e a számlát magából a számla kibocsátásból fakad. A tagállamok választhatnak más rendszert is. Ez a 66-os cikkben van. A tagállamok úgy is dönthetnek, hogy akkor kell áfát fizetni, amikor kifizették a számlát, de ez nem kötelező a tagállamokra nézve, ez csak egy opció, és Magyarország nem ezt választotta hogyha egy szolgáltatást ö, nyújtottak, egy munkát elvégeztek, de nem fizették azt ki, ö, akkor az adó alap módosítására van lehetőség ö, a 90 ö, per 2-es cikk értelmében. Politikai okokból, adó politikai okokból Magyarország nem így döntött. Nem ilyen intézkedést hozott. Ami pedig az ÁFA befizetésének határidejét illeti, a 186-os cikk az ÁFA irányelven megengedi, hogy ezt a tagállam állapíts meg. Ez nincs harmonizálva európai szinten. A magyar rendszert megvizsgáltuk, és 75 nap van rá, illetve más részletesebb esetek is vannak. Ez nagyjából megfelel más államok helyzetének. Itt az EU szabályok megszegését nem tudok megállapítani. Értjük a kkv problémáját, de itt nyomást a magyar kormányra kell gyakorolni, mert a jelenlegi áfa szabályok ezt mondják ki. Köszönöm. Köszönöm szépen, mivel hiányoznak a kollégák, és nagyon előre haladott az idő. Annyit javasolnék, hogy megvizsgáljuk még a petíciót, elképzelhető, hogy lezárjuk, és meglátjuk, hogy mit tehetünk. Szeretném megköszönni, hogy eljöttek, szeretném tolmácsainknak is megköszönni, hogy túlóráztak, és most berekeztem az ülést.